a Környezetvédelmi Bizottság tagjait is üdvözölni, természetesen a sajtóképviselőit, akiknek hálás lennék, hogyha lassan, de biztosan elkészítenék utolsó fotóikat, és helyet biztosítanunk nekünk, hiszen jobb úgy tárgyalni valakivel, hogyha látjuk is egymást pillanatnyilag, ez pedig nem túl könnyű, mert néhány kolléga itt a kamera keresztűzében áll még ma az energiaügyi biztos meghallgatása a témánk. Üdvözlöm Günther Öttingert, Baden-Württemberg tartomány miniszterelnökét. Ahogy látják, aktív politikus egy tagállamban. Üdvözöljük itt Öttinger úr, örülünk, hogy eljött hozzánk, örülünk a beszélgetésnek. Az energiapolitikáról lesz szó, ez egy olyan téma, amely a szakbizottságunk számára jelentőséget nyert az elmúlt években, az európai politikában nagy jelentőséget kapott. Azonban olyan témáról van szó, amely politikailag igen eh, vitatott, hiszen a téma összefügg a biztonsággal is, és a parlament lehetőségei ezen a területen a Lisszaboni szerződés értelmében növekedni fognak. Örülök, hogy ilyen nagy számban jelen vannak, és rögtön üdvözölném Leinen urat, a Környezetvédelmi Bizottság elnökét. A Környezetvédelmi Bizottság, mint említettem, részt vesz a mai meghallgatáson. Tehát eh, ennyit mondtam volna bevezetésképpen. Most pedig, hölgyeim és uraim, kezdjük el. Tehát még egyszer utalnék a szabályokra. Nem ismétlem el, amit tegnap már elmondtam csak egyet, hogy mindenki tartsa be a felszólalási idejét, hogy az utolsónak is maradjon ideje. Kérem, értsenek meg, hogy amennyiben nem tartják be a felszólalási időt, ez mindenkire vonatkozik, a kollégákra és a jelöltre is, akkor félbeszakítom a felszólalást. Ez nem gonoszság a részemről, hanem udvariasság azokkal szemben, akik a sor végén vannak. Üdvözlöm Önöket, és most Ötinger úr, átadom a szót, 10 percig előadhat valamit, mindenki megkapta az írásos anyagot, a legfontosabb dolgokat ismerik, és üdvözlöm, és a szót. Köszönöm a lehetőséget, és örülök, hogy hivatalosan is találkozhatok önökkel itt az Ipari Bizottságban, és hogy a Környezetvédelmi Bizottság is jelen van. Fontos számomra ez a találkozó, hiszen ezt még cserélhetünk. Bevezetésképpen elmondanám, hogy abban a reményben jelentkezem a bizottságba, hogy szoros együttműködés alakul majd ki a parlament és tárcám között. Új fejezet előtt állunk. Egy olyan fejezetről van szó, amely a Lisszaboni szerződés értelmében önöknek nagyobb felelősséget juttat. Új parlament alakult meg a nyáron, új szervei vannak az Európai Uniónak, új posztjai. Nyilvánvalóan az eh, európai politika irányába más jellegű elvárások is mutatkoznak meg. Pillanatnyilag eh, gazdasági és pénzügyi válságban vagyunk. Európai szinten, nemzeti szinten, helyi és regionális szinten Számos intézkedést hoztunk, hogy fellépjünk a válság ellen, azonban még nem értünk a végére. Úgy vélem, hogy a válság után Európa számára, polgárai és tagállamai számára már nem lesz ugyanaz a helyzet, mint korábban. Azt is elmondhatnánk, hogy a munkavilágában, a politika világában, a gazdaság világában többet kell tennünk, többet kell közösen tennünk. Gondoskodnunk kell a fenntartató fejlődésről, a szociális igazságosságról, és új alapokra kell helyeznünk tevékenységünket. Ez a gazdaságra és a politikára is vonatkozik. Főleg az energia területén nyitunk új fejezetet. A Lisszaboni szerződéssel és a 194-es cikkel, amelyet még egyéb jogi aktusok is kiegészítenek, olyan átfogó jogi kompetenciával rendelkezünk, amely lehetővé teszi azt, hogy európai záljuk az energiapolitikát. Ez a jogalkotás feladata, tehát az önök feladata, a tanács feladata, a bizottság pedig kiegészítő tevékenységet folytat. Arra építenék, melynek az elmúlt öt évben letették az alapjait, azokra az intézkedésekre, azokra a politikákra. Tíz évvel korábban az energia nem is volt téma Európában. Körülbelül öt éve kezdődtek az első elképzelések körvonalazódásai. Most pedig az a helyzet, hogy nagyon sok kezdeményezés történt az energia területén. Az elkövetkezendő öt évben önökkel együtt szeretném európaizálni az energiapolitikát. Természetesen a szubszidiaritás elve alapján, ami azt jelenti, hogy mindenki a saját felelősségét vállalja. 14 évig tagja voltam egy helyi parlamentnek én is, már 26 éve egy tartományi parlament tagja vagyok. Öt év ehhez képest viszonylag rövid idő. Higgyék el, hogy tudom, hogy az állampolgárok mit várnak el egy parlamenttől, mit várnak el a képviselőktől és hogy a végrehajtó hatalomtól mit várnak el. Megpróbálok megfelelni ezeknek az elvárásoknak, és pedig úgy, hogy szoros együttműködésben szeretnék állni önökkel. Hiszen elképzelhető, hogy lesznek viták. Az energiapolitika az Európai Unió számára nagy jelentőséggel bír. Egyrészt ágazatként fontos, másrészt lényeges a gazdaság szempontjából, harmadsorban a fogyasztót is közvetlenül érinti a belső piacot. Negyedsorban pedig az energia szorosan összefügg a fenntartató fejlődéssel, az ökológiával és a klímavédelemmel. Az energia területén messze menő kompetenciákat kaptunk, kaptak önök is. Azonban a szubszidiaritás talaján kell maradnunk. Önök is tudják, hogy különféle jogi helyzetek léteznek a tagállamokban. Önöknek kell többek között dönteni, hogy hol legyünk offenzívek, hol van a politikai cselekvés határa. Én azt javasolnám, hogy legyünk bátrak, nézzük meg, hogy hol vannak a határok, nézzük meg, hol vannak a kockázatok. Három pillért szeretnék itt említeni. A versenyképességet, a fenntarthatóságot és Európa energiaellátásának biztonságát. Tíz év múlva 2020 van, és el kell érnünk a 2020-as stratégia céljait. Önök nagyon bátor célokat szabtak meg, amelyeket konkrét lépésekkel lehet elérni. Az önök feladata és az én feladatom, hogy ezeket a célokat elérjük. A mai realitás az, hogy a fosszilis energia hordozók a legjellemzőbbek az energia felhasználásra. Éppen ezért függünk az importoktól. Paradigmaváltásra van szükség az energiapolitikában. A célunk a széntől való megszabadulás, a széndiokszid szegény gazdaság, az energiabiztonság és az európai energia szolidaritás pedig kéz a kézben járnak. Az energia hatékonyság tekintetében 20%-ot nem érünk el. Azonban nagyon ambiciózusak vagyunk. A mi feladatunk az, hogy további intézkedéseket tegyünk, továbbra is arra figyeljünk, hogy az elkövetkezendő években megfelelő lépéseket teszünk, és hogy ne tévedjünk tévutakra. Kopenhágában megmutatkozott, hogy a jelenlegi helyzet nagyon komoly. A mi nagyra vágyó céljainkat el akarjuk érni. És ha elérjük a világnak, megmutathatjuk, hogy gazdaságilag, műszakilag és pénzügyileg is lehetséges ez közösen fogjuk összeállítani az energiahatékonysági cselekvési tervet, ezt kiértékeljük, erre építjük pedig a következő cselekvési tervet. Az energiabiztonság erősítése egy másik prioritás. Ennek van egy belső európai politikai dimenziója és egy külpolitikai dimenziója is főleg ami a külpolitikát illeti, úgy gondolom, hogy szorosabb összehangolásra van szükség az európai energia külpolitikában. Nem bilaterális kapcsolatokkal, szerződésekkel kell ezt a problémát megoldani a jövőben. Ezt a saját országomra tekintve is mondom. Csak is amennyiben európai energia külpolitikánk lesz, akkor csökkentjük függőségünket, és csak is akkor tudunk megszabadulni a részletmegoldásoktól. A válság megtanított minket, hogy nagyra vágyó céljaink legyenek. Ilyen célokat határozunk el az infrastruktúra területén is. A belső piacon szeretnénk biztosítani az ellátást, és szeretnénk biztosítani a fogyasztók ellátását is. Ehhez pedig szükséges kiépíteni az infrastruktúrát. Amennyiben összehasonlítjuk Európában az infrastruktúrát és a mobilitást, tehát az utakat, vasutakat, víziutakat, légiutakat, a virtuális világot, a hírközlést, akkor megállapíthatjuk, hogy az áram, az olaj, a gáz, szállítása tekintetében is, hogy a szállítási kapacitások, az átláthatóság és a biztonság még mindig nem olyan mértékben van jelen, mint amennyire szükséges lenne. És uh, itt uh, többek között a megújuló energiaforrásokra is gondolok. A harmadik belső piaci csomagot közösen szeretném önökkel megvalósítani. A belső piaci jogalkotásban meglévő hiányosságokat pedig önökkel szeretném megszüntetni. Az a vízióm, hogy lesz egy intelligens európai hálózat. És remélem, hogy a fogyasztók több lehetőséget, interaktív jogot is kapnak. Az intelligens hálózat és az intelligens mérő eszközök jelentik itt a címszavakat. Nyílt párbeszédben szeretnék önökkel állni, nyitott információs politikát szeretnék önökkel folytatni. És remélem, hogy az önök hozzászólásai ma hozzájárulnak ahhoz, hogy az elkövetkezendő öt évben eh, kialakuljon egy jó európai energia és környezetvédelmi politika. Remélem, hogy az önök elvárása és az enyémek találkoznak. Majd köszönöm. Köszönöm, Ötinger kolléga. Hát de Kollége Vidal Most Vidal Quadras kolléga tehet fel kérdést. Gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Szeretném üdvözölni biztos előtt urat itt a meghallgatásunkon, és természetesen sok sikert kívánok a leendő munkájához. Biztos előtt úr, nyilván ön is tisztában van azzal, hogy az Európai Unió a híres 20%-os célot állapított meg magának a megújuló energiaforrások arányára vonatkozóan, amelyet 2020-ig kívánunk elérni. Tudja nyilván azt is, hogy ez nem elégséges cél, hogyha valóban szeretnénk alacsony kibocsátású, versenyképes és az ellátás biztonságát garantáló energiapolitikát építeni. Azok tehát, akik úgy vélik, hogy az alacsony kibocsátású, vannak akik úgy vélik, hogy az alacsony kibocsátású energiaforrások között preferenciás sorrendet kell felállítani, mások, közöttük jó magam is, egy integráltabb megközelítést helyeznének előtérbe. Egyenes és egyszerű kérdést intéznék önhöz. Ön támogatja-e azt, hogy egy integrált célt tűzünk ki magunk elé, minden alacsony kibocsátású vagy, vagy nulla kibocsátású energiaforrásra vonatkozóan, és integráltan egészként kezeljük ezt a kérdést. Götting. A 20% tényleg igen nagyra vágyó cél. Az eddigi tapasztalataimból is elmondhatom ezt. Baden-Württembergben is tapasztaltam, hogy az elsődleges energia 9%-os arányt képvisel, és a bruttó de pedig 14% az arány. Úgy gondolom, hogy helyén való volt ezt az értéket ilyen ambiciózusan megszabni. Vizsgáljuk meg megfelelő idő után, és alakítsuk át, ha kell. Hiszen hosszú távon több mint 20% lesz szükséges. Hogy ezt hogyan valósítjuk meg, hogy az energia mix hogyan néz majd ki. Nagymértékben a regionális adottságoktól is függ majd. Hiszen itt van a szélerő, a vízerő, a bioenergia, a geotermia, a napenergia, az európai régiókban ezeknek az energiaforrásoknak más és más lehetőségeik vannak. Éppen ezért úgy gondolom, hogy itt a szubszidiaritás elve nagyon lényeges. A nemzeti és a helyi felelősök szerepe is, hogy hogyan szabják meg az energiaforrások összetételét. A mi hozzájárulásunk az lehet, hogy a szállítási kapacitásokat javítsuk. Európában és Európán kívül vannak olyan régiók, ahol kiváló feltételei vannak a megújuló energia termelésnek. Gondoljunk például az északi tengerre, ott mindig fúj a szél. Más régiókban, mint például olyan metropoliszokban, mint Párizs, vagy a Rúrvidéken, ez a lehetőség nincsen meg. Az európai feladat lényege az, hogy elérhető feltételeket szabjunk, a hálózatokat kiépítsük, az optimális helyszíneken optimális energiatermelés biztosítsunk. Köszönöm, Vidal Quadras kolléga, pótkérdés. Muchas gracias, eh, señor. Köszönöm. Ötinger úrnak a válaszát. ahogy nyilván önök is, ön is értette, prób- arra próbáltam utálni, utalni, hogy az, na, az Egyesült Királyságban jelenleg is e, meglévő stratégiához hasonlót tartok szükségesnek Európában, miszerint a szél, hullám, e, energia kihasználására szolgáló projekteket összeegyeztethetővé teszik az atomenergiával és a hasadó anyagprogrammal, hiszen ezek is az alacsony eh, széndiokszid kibocsátású energiaforrásokhoz tartoznak. Egy sajátos energia mixet próbál Anglia kialakítani. Ez egy eh, olyan cél tehát, amely integráltan kezeli az összes alacsony kibocsátású energiaforrás, nem csak néhányat. Igen, liebe Kollegen, gestern... Tisztelt kollégák, tegnap mindenki automatikusan betartotta az időt, most egy kicsit nehézkesebb ez. Kérem, hogy figyeljenek az órára. Egy perc kérdés, két perc válasz, fél perc utólagos kérdés, és még egy fél percben a, a biztos válasza. Elnézését kérem, Öttinger úr, kérem a válaszát. Egy középút van az ön kérdései között ami az eljárásmódot illeti. Ezt helyesnek tartom, ezt a középutat. Egyrészt sok szabad teret kell engedni a gazdaságnak, és a tagállami ö, szervezeteknek, másrésztről viszont olyan sok feltétel van, és konkrét feltételt kell szabnunk, ami észszerű és szükséges. És ezt azért is mondom, mert a széndiokszid kibocsátásokból kivezető út egy széndiokszid mentes vagy alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság felé ez a holnap útja. És itt tiszteletben tartom a tagállami kompetenciákat. Baden-Württembergiként tagállami jogalkotás szintjén amellett szállok síkra, hogy a mi atomerőműveink futamideje ne legyen rövidebb, hanem a technika alapján meghosszabbításra kerüljön. Az új feladat, amit fontosnak tartok, nos itt a kompetencia rendet tartom fontosnak. És hogyha egy tagállami jogalkotásban nemet mondanak a nukleáris energiára, akkor ez a tagállam kompetenciája. Németországban és Franciaországban ez nem így van. Mi egy áthidaló technológiának látjuk a nukleáris energiát. Van számos ország, ahol ezt tartós technológiának tartják. Azt hiszem, hogy nekünk ebből ki kell maradnunk, egymást tiszteletben kell tartanunk, és a biztonságot a kutatás és a standardok lév, révén a nukleáris hulladék végső tárolása szintjét is be kell tartanunk. Lanta kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. A kérdésem nem az energiapolitikára vonatkozik elsősorban, hanem az Európa politikai feladatoknak való megfelelésre. A német pénzügyi minisztérium információi szerint Baden-Württembergben a pénzmosás elleni standardeket nagyon kevéssé tartották be, hiszen több éven át nem tartották be az EU normákat ezen a területen. Hogyan akar ezzel a háttérrel az új funkcióban fellépne a 27 tagállam előtt, hogyha önnek az európai jogszabályok betartására kell ügyelnie. Ez volt tehát a kérdés, mondja az elnök. Most Öttinger úr válaszol. Nos, van egy problémám ezzel. Itt szövetségi szinten a belügyminiszter a felelős azért a problémáért. A szövetségi jogalkotás amiben én csak korlátozottan működtem közre, 2008. augusztusában, tehát 17 hónappal ezelőtt született, ettől az időtől kezdve volt egy automatikus kompetencia az én belügyminiszterem szintjén, hogy végrehajtsa a pénzmosás elleni jogszabályt minden területen. De egy minisztérium esetében a szakemberek néhány hónappal ezelőtt bemutatták, hogy a kormány elnöksége egy köztes fórum, csak egy a sok közül, amely helyszíni kompetenciával rendelkezik. Ez a pénzmosási rendelet ö, úgy hajtódik végre, hogy megerősítik a költségvetési személyzetet, Karlsruhe-ban a megfelelő elnökség szintjén, és egyebekben csak egy me, nincs más olyan állam, például Brandenburg sem, amely ideig jutott volna, mint Baden-Württemberg. Köszönöm. Glanta úr, egy utolagos kérdés. Nos, egy kérdésem lenne az energiapolitikával kapcsolatban és a kutatással kapcsolatban. Az ön tercelja ezt a kettőt összefogja, el tudja képzelni, hogy Barozóval szemben lépjen fel, ami azt illető, hogy a kutatás visszakerüljön az öntárcájába, mert az nagyon észszerű lenne. Elnök, Öttinger úr, azt hiszem, hogy az én tárcám az egyre nagyobb területet fog át, mert az én előnyöm, elődöm is kihasznált ennek potenciáljait, és azt hiszem, hogy az elkötelezett parlamenti képviselők száma az energia területén továbbra is nőni fog. Az a meggyőződésem, hogy ebből a tárcából egy cselekvőképes területet alakítsak ki. Vannak átfedések a két terület között, minden demokratikus testület, például a környezetvédelem vagy a klímavédelem esetében ezeket betartja, kutatás, belső piac, a versenyképesség, illetve a gazdaság témája is ilyenek, és a külpolitika felé is van átfedés. Azt hiszem, hogy ezt partneri szinten és egymás munkának kölcsönös erősítésével tudjuk majd lefedni, és nem kell kicsinyesen elszigetelni egymástól ezeket a területeket. A kutatás az elnök levelében, aki ezért felelős, és aki kiosztotta a tárcákat, illetve ki kell osztani a tárcákat. Nos, tehát a kutatás materiálisan hozzám is tartozik az energiakutatás szintjén, és ezzel a feladattal foglalkozni fogok kollégámmal kapcsolatban leszek, hogy a jogi, formális és szakmai elhatárolási kérdéseket a kutatás és az energiakutatás között hogyan lehet elvégezni. Én minden esetre az energiakutatással fogok foglalkozni. Elnök, köszönöm, e kolléga. Köszönöm, elnök úr. A harmadik energiapiaci csomag ellenére a belső piac még mindig nem igazán működik az energia területén. A fogyasztók és az ipar arról panaszkodnak, hogy energia hiányosságok vannak, az hálózatok nem jók, elég gyakran hiány van, nagyon sok a fluktuáció, és a klíma hatása sem üdvös. Európában még nem sikerült az energiahatékonyság kérdését megoldani intézkedésekkel. Tehát gyors döntésekre van szó, és gyors, állandó intézkedésekre. Márciusban a tanácsban és a parlamentben a Lisszabon utáni helyzetről, a 2020-as stratégiáról beszélünk. Szeretném megkérdezni, hogy milyen nagyon gyors intézkedéseket tudna javasolni ebben a helyzetben. Herr Oettinger, ich bitte um Antwort. Oettinger úr, kérem a válaszát. Képviselőasszony, mindenek előtt az a fontos, hogy ezt a harmadik belső piaci csomagot hatékonyan végrehajtsuk az energiakérdéseket illetően, ezt biztosítani kell, ezt ellenőrizni kell. Ugyanakkor önökkel együtt ö, intenzifikálni is kell. Elsősorban a tíz éves befektetési tervről van szó a vállalkozások szintjén, az áram, illetve a földgáz hálózatot illetően. Főleg az energiagazdaságot kell bevonni ebbe a kötelezettségbe, hogy kiépítsék az áram és a földgázszállítás kapacitásait Európában. Másodszorban biztosítanunk kell a szuperhálózatok kiépítését, tehát a földközi tengeren, az északi tengeren, de észak, illetve nyugati irányban is. Mindezt ehhez kapcsolódni lehet a vasúti hálózat tapasztalataiból, hiszen ez hatékony segítséget nyújthat ezen hálózat kiépítéséhez, és itt e, az európaiként be kell kapcsolódnunk ebbe a projektbe, az európai energiahálózatok kiépítésébe, és ez a jövő feladata lesz. Mindez a költségvetési tárgyalásokban is meg fog jelenni, és ott is elő kell ezt a témát készíteni. Másodszorban véleményem szerint a belső piacon a fogyasztók tájékoztatása még nem eléggé jó. Tehát a fogyasztók tájékoztatását erősíteni kell, a média, a közvélemény tájékoztatása révén, különböző fórumok révén, különböző általános tájékoztató rendezvények révén, a képzés, az oktatás révén, az iskolákban, ez is nagyon fontosnak tűnik számomra. Harmadsorban a fogyasztók hogyha tájékozottak, akkor ezeket az ismereteket aktívan is használni tudják, tehát az interaktív lehetőségeket is tudni kell, tehát azt, hogy hogyan lehet a jó áron áramhoz jutni, ez is egy fontos szempont számomra és a, a szélesebb téveje is fontos számomra. Ez is egy vitás kérdés volt, voltak ellenzői és támogatói ennek a témának. Ismerem, hogy mi a helyzet a német kormányon belül, és milyenek az érdekek. Ismerem ugyanakkor a nagy áramtermelő vállalatok helyzetét is Európában. A hálózatok eladása, formális eladása előadásától sokkal fontosabbnak tűnik számomra az átláthatóság és ezen a területen azt hiszem, hogy sok mindent elértek a belső piacon. Elnök, Öttinger úr, kérem, hogy tartsa be az időt, Eka, Ekasszony. Yeah. Öttinger úr, ezek nagyon sokáig tartanak, ezek az intézkedések. Az iparnak pedig azonnal szükség van. Tehát a szuperhálózatok kialakítása nagyon sokáig tart. Az energiaszükségletünk 50%-át Európába importáljuk. A 2020-as stratégiáig 70%-ot fogunk importálni, hogyha nem teszünk valamit. Az lenne a legjobb, hogyha a csúcson valamit javasolna. Konkrétan például, ami az energiahatékonyságot illeti. Köszönöm, Ötinger úr. A tavaszi csúcson éppen a spanyol tanácselnökség kívánalma szerint megegyeztünk abban, hogy ez egy súlypont lesz a gazdasági válság általában is, de az energia témája különösen, a Kopenhága utáni következmények és a hatékonyság növelése különösképpen. A következő hetekben időt fordítok majd arra, hogy önökkel együtt is az én tárcám területén konkrét javaslatokat terjesszek az elnök elé, Heligert kollégával egyetértésben és más kollégákkal együtt, akik felelősséggel viseltetnek ezen témák iránt ezekben a kérdésekben, hogy konkrét gyors lépéseket tudjunk foganatosítani. Claude Storms következik. Uh, Mr. Oettinger, welcome to this here. Üdvözlöm Oettinger úr a meghallgatáson. Erős és ambiciózus uniós energiapolitikáról kell beszélnünk. Ez azonban e, Oroszországgal szemben egyhangúan, egy gyöntetően kell fellépnünk. E, hogyan élik ebbe az egységes német érdek, a német érdekemítés, amelyről is beszélt a sajtóban. Az Európai Bizottság a tulajdonosi jogok szétválasztásáért harcolt, ez az Ownership Unbundling ismert intézménye. A legnagyobb politikai harca az elkövetkezendő években az lesz, hogy ambíciózus energiahatékonysági politikát hajtson végre. Készen áll-e ön arra, hogy egy 20%-os kötelező energiahatékonysági célért harcoljon? Készen áll-e ő arra, hogy a CHP irányelvet átdolgozzák? Készen áll-e arra, hogy az energiaszolgáltatás irányelvet átdolgozzák? Mert az energiahatékonysági politikát kell az elkövetkezendő években első számú prioritásként kezelnie. Még hogyha itt ellentmondást is látunk, a német oligopóliák oligopóliumokkal szemben fel kell lépnie. Készen áll erre? Világos kérdés, Öttinger úr. Nos, Törms úr, ezek az feltételek számomra kötelezőek, tehát a 20% és sok minden, ami az én tárcámban önáltal említésre került, és ez számomra kötelező érvényű. Nem akarok, nem akarok visszavonni semmit, ami már hatályos és érvényes. Az én feladatom az, hogy önökkel együtt a 2020-ig ezeket a feltételeket betartsam, és 2050-ben, 50-et illetően egy hosszú távú célkitűzésként a gazdaság széndiokszid mentesítését tűzzük ki. Ehhez hozzá kell járulnunk, azt illetően is, hogy a következő évtizedekben ezekhez a feltételek technikailag és gazdasági szinten is adottak legyenek. Előzetesen elmondtam, hogy az unbundling kezdeményezések ismertek, és a formális oldal az egy dolog, de a materiális dolog szintén lényeges, az átláthatóság, a költségszámítás és a hozzáférési lehetőségek, mégpedig igazságos feltételek mellett olyan országokban, mint Németország vagy Franciaország, amelyek nagy területtel rendelkeznek és sok energiát termelnek, ez döntő jelentőségű kérdés, ezzel foglalkozni fogok európai ö, igényel és objektivitással. Én nem német biztos vagyok, hanem Németország által javasolt biztos, európai kötelezettsége rendelkezem. Ismerem a német szerkezetet, különösen jól ismerem ezt, ehhez vissza fogok nyúlni, de nem a német struktúra mellett vagyok elkötelezett. Ezen megmérhetnek engem, és megígérhetem önöknek, hogy az európai dimenziót minden területen, különösen gazdasági kérdésekben érvényesíteni fogom. Elnök, köszönöm. Claude van-e utólagos kérdése? So uh, it is an open secret. titok, hogy szoros kapcsolat fűzi önt Bernotthard úrhoz, aki az EON vezetője, és Grossman úrhoz, aki az uh, RVE vezetője hogyan a WWF a szén, kazrói szénerőmű ellen próbál tüntetni, felépni, ezt próbálja meg lehetetleníteni. Az Amplion a, az RVE hálózatnak az a része, ahol még a tulajdonosi szétválasztásra nem került sor. Hogyan, milyen biztosítékot tud adni nekünk arról, nem arról, hogy kivel kártyázik hétvégente, ez az ön magánügye, de milyen biztosítékot tud adni arra, hogy az Európai Unió szakpolitikáinak formálása során ezek az emberek nem lesznek önre hatással? Öttinger úr, válaszol. Törms úr el, hogy megfelelően független és objektív leszek. És pontosan ott, ahol panaszok vannak, ott a függetlenség elve érvényesül, és a pártatlanság elve. A jogot be kell tartani, és végre kell hajtani egy jogállami demokráciában, pont. Crossman úr valóban kártyázott velem. Ez egy jótékonysági rendezvény volt, egy gyermek alapítvány javára Baden-Württembergben, és elég jól tud játszani. És ö, ö, én pedig veszítettem, és azáltal hozzájárultam a rendezvény sikeréhez. Egy teremben, a minisztérium egy termében játszottam, de nem ellene, hanem másokkal együtt. Ez tehát egy nyilvános esemény volt majd önt is akár meghívom, hogyha ilyen rendezvényre kerül sor, hogyha pénzt hoz magával. Chichester kolléga, következő kérdés. Thank you, Chairman. Uh, Mr. Ettinger. Köszönöm, elnök úr. Öttinger úr, figyelembe véve, hogy az európai eh, villamosság 31%-át atomerőművek állítják elő. Ön szerint van arra bármiféle esély, hogy a megújuló energiaforrások hasonló arányt tegyenek ki, még akkor is, hogyha nagy projekteket például az desertek, a szaharai eh, napenergia telep, vagy az északi tengeri eh, szélerőművek, eh, vagy a hullámerőművek például az én szükebb hazámban. Az önhivatal ideje alatt inkább a nagyobb projektekre próbál koncentrálni, vagy a meglévő jogszabályi keretek vég, teljes végrehajtását kívánja garantálni. Például az éghajlat csomagról gondolok itt. Köszönöm, Ötinger úr. A klímacsomag teljes körű megvalósítása nagyon ambiciózus, de szükséges, amennyiben példát szeretnénk mutatni a világnak. Ezen túl egyéb célokat is helyesnek tartok. Az elkövetkezendő években, az elkövetkezendő évtizedről kell majd beszélnünk. Arról is beszélnünk kell, hogy műszaki, gazdasági célok hol fogalmazhatók meg, amelyek túlmutatnak a 2020-as 20 százalékon. Véleményem szerint a tech vízióját meg kell vizsgálnunk minden érintettel. A dezertek hatalmas esélyt jelenthet Afrika számára és Európa számára. A napenergia, illetve a hálózatok kifejlesztése, kiépítése nagyon lényeges. Olyan vezetékekre van szükség, amelyek eh, vesztesége nagyon kicsi. Éppen ezért a dezertekben eh, résztvevő potenciális vállalatokat az energiagazdaság területéről, más releváns területről meg kell hívni, meg kell szervezni a megbeszélést, de a dezerteknek eh, nem szabad kihasználni a Afrikát. Itt egy win-win helyzetet kell létrehoznunk, amelyből Afrika és eh, az Afrikától északra fekvő térségek is profitálnak. Az atomenergia néhány országban még szerepet fog játszani az elkövetkezendő évtizedben és azután is. Németország is ide tartozik. Vannak olyan országok, amelyek hosszú távon is gondolkoznak az atomenergia lehetőségében. El kell fogadnom, a jelenlegi hatályos szerződés értelmében a nemzeti parlamentek és kormányok felelőssége ezt eldönteni. Az én feladatom az, hogy a szerződéseket betartsam és betartassam, és ezt meg is fogom tenni. Chichester úr, pótkérdés? Thank you, uh, Köszönöm, elnök úr. Uh, bevezetőjében szólt Öttinger úr arról, hogy a harmadik energiacsomagban meglévő hiányosságokat pótolni kívánja, illetve az európai szabályozók együttműködésének ügynökségét eh, fel kívánja mm, állítani, létre kívánja eh, hozni. Hogyan kívánja segíteni? Az ownership unbundling, a tulajdonosjogok szétválasztásának egyelőre megoldatlan problematikája. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ötinger úr. A szabályok a belső piacon és a még nem működő potenciális belső piacokon is döntő fontosságúak. Meg kell találnunk az arany középutat a túl sok szabályzás és a túl kevés között. A túl sok szabályzás gátolja a piacot. A túl kevés szabályzás pedig szabadjára enged minden piaci erőt. Említhetnék országokat is, és tudják, hogy milyen országokra gondolnék, hogyha nagy országokra gondolok. Olyan szabályokra van szükségünk, amelyek tisztességes piaci alapokon nyugszanak, és esélyt adnak mindenkinek, hogy részt vegyen a versenyben. El kell döntenünk a kérdést, hogy hogyan szeretnénk szabályozni azokat a helyzeteket, ahol az erőműveket államilag kellett támogatni, meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk elérni a hálózatok megnyitását, eladással, eladás nélkül, mind a kettőt el tudom fogadni. Meg kell néznünk, hogy a tulajdonosi szerkezet milyen veszélyeket rejt magában. Még nem minden nemzeti kormányzat fogadja el az idevágó szabályokat. Éppen ezért ügyelni fogok arra, hogy ezen a területen is átlátható legyen a kalkuláció. Hogy mindenki tisztességes áron juthasson hozzá a hálózatokhoz. Úgy gondolom, hogy ez az önök érdekében is áll. Köszönöm. Most Matthias kolléganő tehet fel kérdést. Köszönöm, elnök úr. Biztos előtt úr. Beszélt az eszközökről, beszélt arról, hogy a javaslatok széles körét kéne beterjeszteni. Jó néhány témát felvetett már az eddigi válaszaiban, beleértve az energiahatékonyság kérdését is. Nem beszélt még azonban arról, hogy az energiaforrások diversifikációjának milyen szerepet szán. Az én kérdésem pontosan erre irányul. Az Európai Unió nem tett túl sokat a biomasszából történő energia előállítás terén. Ezzel kapcsolatban mi az ön álláspontja, figyelembe véve azt, hogy az erdőírtás is komoly problémát jelent Európában, és egyelőre mindössze ajánlásokat tettünk a kötelező kritériumok lefektetése helyett. Köszönöm. Bitte meine um Antwort an Herrn Oettinger. Oettinger úr? A bioenergia témája. Most függetlenül attól, hogy a közlekedésről van szó, vagy a biomasszáról, annak tárolásáról van szó, az elkövetkezendő években több figyelmet kap. És ezt nagyon érzékenyen kell megoldanunk. 10% a közlekedés területén viszonylag szigorú előfeltétel. És erre szeretnék eh, ügyelni. Azonban a bioenergia kérdésével számos más kérdés is összefügg. Éppen ezért jelentést szeretnénk készíteni arról, hogy eh, van-e olyan eh, lehetőség, hogy jobban használjuk ki például az erdőket a biomassa tekintetében. Tehát nagyon pontosan meg kell vizsgálnunk. Össz mérleget kell vonnunk, ökológiai és gazdasági mérleget, nem szabad az egyik részt sem előnyben részesíteni. A biomassa nem egyedül mérvadó, hiszen például a széndiokszidot is meg kell figyelnünk, a széndiokszid kibocsátás az élelmiszer gazdaság érzékenysége még hozzájárul ehhez. Azonban a biomasszában nagy lehetőséget látok a mezőgazdasági gazdaságok számára. Szerintem a vidéki térségnek szüksége van erre, hiszen pozitívan részesülhet a termelésből. Pótkérdés, Matthias asszony? Köszönöm. Köszönöm, biztos jelölt úr. Ez egy olyan kérdés, amelyet már többen felvetettek, ez az úgynevezett dekarbonizáció, az a széndiokszidmentesítés. A kérdés az, Kérdésem az, hogy az Európai Unió üzemanyag politikáját és energiapolitikáját figyelembe véve ennek tükrében hogyan kíván meghatározni olyan szakpolitikákat, amelyek eh, megoldást nyújthatnak a növekvő eh, széndiokszid kibocsátás problémájára. Ötinger úr, teljes mértékben igazat adok, nem csak az Európai Unióra kell koncentrálnunk, a biomassa importot is folytatnunk kell, azonban ügyelnünk kell arra, hogy a harmadik országokban ne éljenek ezzel vissza. Tehát főleg a fejlődő és a feltörekvő országokkal kell együttműködnünk ezen a területen. A biomassa olyan mértékben eh, termelhető, hogy megfeleljen a piacgazdasági törvényeknek, előírásoknak. Ezek pedig attól függenek, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen hatása van a biomassa termelésnek a harmadik országok környezetére. Tehát figyelembe kell vennünk a széndiokszid kibocsátás csökkenését és a fenntarthatóságot. Természetesen, amennyiben fennáll az egyensúly, akkor támogatom a biomassa termelést, különben nem. A következő kérdést Szavala kolléganő teszi fel. Kirja Ekmerus tis a... Öttinger úr. Szeretném én is üdvözölni a frakcióm nevében ezen a meghallgatáson, és sok sikert kívánok a munkájához a jövőben. Ez idáig az Európai Unió jogszabályai, stratégiája energiapolitikája piac alapú megközelítést alkalmazott ezen a területen. Ön megpróbál egy integrált megközelítést kialakítani az fogyasztók védelme érdekében. Köszönöm. Herr Oettinger. Oettinger úr? ez egy szükséges termék, egy szükséges alapanyag minden iparak számára, és az Európai Unióban nagyon lényeges szerepet játszik. Szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy a gázt hatékonyan használják fel. Éppen ezért a gázból történő elektromos áramtermelést csak korlátozottan támogatnám. Másodszorban a gáz esetében is érvényesül a szubszidiaritás elve. Szándékomban áll az északi áramlat projekt esetében a részvevő országok szolidaritását előtérbe helyezni. És ebből a jövőben is tanulhatunk. Hiszen, hogy csökkentsük a függőséget egy vezetéktől, vagy egy származási országtól, ahhoz több vezetékre van szükségünk. Tehát a balti-tengeri vezetékeket ugyanúgy üdvözlöm, mint a déli-délkeleti vezetékeket, amely egész a Kaspi térségig terjed és az Észak-Afrikába irányuló vezetékeket is üdvözlöm természetesen. Úgy gondolom, hogy a visszavezetékek is fontos szerepet játszhatnak a tagállamokban. Az elkövetkezendő években remélhetőleg haladást érünk el ezen a téren. Pótkérdést szeretne feltenni? Βεβαίως, πάλι για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Igen, szeretnék az, ener az alternatív energia forrásokkal kapcsolatban Strasbourgban hétfőn hallgatjuk meg a illetékest, az energiapolitika véleménye szerint Európának, Európa hogyan tud megvalósítani egy olyan energiamixet, amelyre az iparnak is szüksége van. Jutinger úr? Az energia az európai gazdaság versenyképességénél óriási szerepet játszik, és a munkahelyteremtés esetében is. Hiszen a nehéziparnak, a papíriparnak, az élelmiszeriparnak, a vegyiparnak, mind-mind szüksége van az energiára. De szinte minden ágazatról szólhatnék, hiszen az energia költsége és az energia biztonsága dönt arról, hogy hova mennek a befektetők. Tehát, hogyha körülnézünk a világban, a Amerikára tekintünk, Kelet-Ázsiára tekintünk, akkor azt látjuk, hogy az energia egyre nagyobb mértékben dönt arról, hogy hol legyen termelés. Főleg a globális cégekre vonatkozik ez. Hiszen ezek nincsenek ráutalva Európára. Úgy gondolom, hogy az egyes országok energiakeveréke nagyon lényeges, azonban tiszteletben kell tartanunk az egyes tagállamok döntését ezen a téren. Úgy gondolom, hogy az energia és az energiaköltségek tekintetében nagyon fontos szerepet játszanak például a szociális normák, munkavédelem, és Európában esetleg egy kicsit megengedhetjük magunkat, hogy legyünk érzékenyebbek, legyünk egy picit drágábbak, mint a világ, azért, hogy így fejleszük az innovációt, az új technológiát, a képzést, továbbképzést, és a munkahelyek megtartását, új munkahelyek teremtését is ebben a fénybe kell látnunk. Köszönöm, Szosza Wagner kolléga. Köszönöm, elnök úr. Öttinger úr. részben válaszolt arra a kérdésre, melyet fel kívántam tenni a gázvezetékkel kapcsolatban, de bővítem a kérdésem, milyen konkrét intézkedéseket kíván tenni annak érdekében, hogy a Franciaország és Spanyolország közötti eh, energiahálózatok összekapcsolódási hiányát valahogy megoldja. Köszönöm szépen, Ötinger úr. Képviselő úr, a korábbi nemzetileg, illetve helyileg szabályozott piacok helyére új piacok nyomultak be. Ez vonatkozik az áramra, és vonatkozik más energiaforrásra is. A belső piac, az európai belső piac megvalósításáról van szó, nem egy nemzeti belső piacról. Mivel eh, a verseny elég erős nemzeti, regionális szinten, ez tovább viheti a helyzetet. Tehát, hogy most előírásokkal operálunk, vagy pénzügyi támogatásokkal, az az adott helyzettől függ. De például az én tartományom Baden-Württemberg, Franciaországgal határos, és ott például nincs több kapacitás hogy az elektromos áramot máshova szállítsuk. És ez európai dimenzióban sem lehetséges pillanatnyilag. Köszönöm. Sosa Wagner úr, még egy kérdést. Gracias, señor Ettinger. Köszönöm, Ettinger úr. Remélem, hogy energetikusan oldja meg majd az energia a problémákat. Köszönöm. Akkor most a következő kérdést pedig Kolárszka Bobinska asszony teszi fel. Köszönöm, elnök úr. Biztos jelölt úr, a vezetében említette, hogy új időszak kezdődik az európai energiapolitikában. Tehát minden esélye megvan arra, hogy tört történelmi fontosságú biztosi posztot tör, töltsön be, és ezt az új aktív európai politikát aktívan alakítsa. Ezért üdvözlöm azt, amit mondott a szolidaritásról és az energiapolitika európai szintre történő emeléséről. E tekintetben szeretnék valamit kérdezni öntől, hiszen egyes tagállamok nagyon könnyen elszigetelt eh, találhatják magukat az energiaforrásoktól elszigetelve. Milyen konkrét intézkedéseket kíván hozni annak érdekében, hogy a szolidaritás elvét a gyakorlatban is megvalósítsák. A Lisszaboni Szerződés 194-es számú eh, cikkére utalok itt. Illetve mit kíván tenni a déli gáz folyosó megépítésére, illetve alternatív gázforrások keresésére. Köszönöm szépen. Oettinger úr, a második kérdésre azt válaszolnám, hogy a déli megoldásban látom azt a lehetőséget, hogy új gáz forrás sokat fedezünk fel Azerbajdzsánban, Türkmenisztánban, és azt a lehetőséget is látom, hogy az Oroszországtól való függőséget egy kicsit enyhítsük. Természetesen úgy, hogy az Oroszországhoz fűződő partnerségünket nem mondjuk fel, hiszen ez a partnerség jellemző volt az elmúlt tíz évre, és jellemző lesz a jövőre is. A balti-tengeri megoldás, az északi áramlat, amely megvalósulás előtt áll, a balti országok és Lengyelország kritikáját aratta le, hogy itt nem vették figyelembe az európai szolidaritást, és ebből tanulnunk kell. Véleményem szerint a bilaterális megállapodásokat mindenképpen nyilvánossá kell tennünk, ezeket tanulmányozni kell, és a bilaterális megállapodások helyett európaiakra van szükségünk. A nemzeti kormányzatokban szeretnék majd tárgyalni a nemzeti kormányzatokkal, a harmadik országokkal, a termelő országokkal, és pedig úgy szeretné tárgyalni, hogy az Európai Unió nevében és ne a tagállamok nevében. És utána elvárhatjuk a szállító országoktól, hogy ne részesítsenek előnyben bizonyos tagállamokat, és ne részesítsenek hátrányban bizonyos tagállamokat, hiszen ez egy eh, szükséges termék. Koroszka Bobinska asszony. Eh. Köszönöm a válaszát, biztos jelölt úr. Én is fontosnak tartom, hogy ezt konkrétan kimondta, ez fontos Lengyelországnak és más országoknak ebben a régióban. Kiegészítő kérdésem, a napukóról szóló megállapodásban szerepel egy védőzáradék a régi tagállamok számára a gázellátásról, illetve az energia részvételről. Hasonló garanciák beépítését támogatja-e más tervezett hálózatokról szóló megállapodásban, például a Nord Stream eh, esetében ilyen típusú védzeradék beépítését ön kívánatosnak tartja illetve ön szerint a Nabucco megállapodást Grúziára és Azerbajdzsára ki kellene-e terjeszteni? Köszönöm. Oettinger. Oettinger úr. Es gilt bestehende Verträge zu a fennálló szerződéseket tiszteletben kell tartani, melyeket befektetők kötöttek, amelyek a szállítási jogokat tartalmazzák, ugyanakkor a külkapcsolatokat is tovább kell fejleszteni. Ez nem jelent hátrányt, vagy előnyt, vagy exkluzivitást. Ez azt jelenti, hogy a célunknak annak kell lennie, hogy a nyersanyagot igazságos feltételek mellett, tervezési biztonsággal megkapjuk az európai piacon. És aztán ott mindenki, minden tagállami piac, és minden ipari felhasználó részesedhessen ebből ugyanazon feltételekkel egy nyitott, hozzáférhető, átlátható piacon. És ezen a területen még van tennivalónk. Nabukót illetően pedig először is a külpolitikában kell felvetnünk a kérdést, hogy általában olyan országokkal, amelyek nem mindig realizálják alapértékeinket, és nem mindig tartsák, tartják ezeket be, hogyan kell tárgyalnunk. Egyrésztről az energia egy nyersanyag, egy termék, és én arra törekszem, hogy ott, ahol ez előfordul, ott mindenféleképpen csökkentsük a függőséget. Kaszpi térség és Azerbajdzsán tartozik ehhez a körhöz, és még ebben az évben Azerbajdzsánban egy földgáz mezőt fognak feltárni, aztán kérdés, hogy hosszú távon ezt hogyan lehet használni, hogyan lehet azt finanszírozni. A napukot illetően ebben az évben döntésre kell jutnunk. Úszkok következik. Herr Öttinger, szó... Öttinger úr, ahogy már előfordult, látjuk, hogy a partikuláris érdekek széthúznak minket. Tehát vannak olyanok, eh, akik eh, az atomenergiát támogatják, a nagy ipari politikát. Tehát látjuk, hogy itt eh, iparpolitikai érdekek vannak. És mások számára pedig sokkal kevesebbet jelentenek a fogyasztók igényei és a környezetvédelem. Tehát ez nem túl nyugtató. A 2020-as stratégiá is egy think tank dolgozta ki. És uh, itt uh, olyan emberek is részt vettek, akik antiszemita és homofób kijelentéseket is tettek. Tehát uh, szeretném megkérni, hogy uh, hogyan bízhatunk az ön prioritásaiban, amikor ilyen kijelentéseket is hallottunk? Ötinger úr, esetleg ezt tisztázhatja most. Először is képviselő úr, nincs EDF ben az EON-ban vagy a Vattenfall-ban részvényem. Én független vagyok. Ugyanakkor a feladatom volt, hogy szoros kapcsolatot tartsak ezekkel a vállalatokkal. A politika nem azt jelenti, hogy el kell választanunk az vállalatokat és a szakszervezeteket, hanem párbeszédet kell közöttük létrehozni itt az IG Metal esetében, vagy más vállalatok esetében, vagy az EDF esetében, amely 25%-os részesedése van az Baden-Württembergi energiavállalatban. Tehát eljönnek hozzám eszmecserére, tárgyalásra, és mindenkit meg kell győznünk, hogy hasznosak ezek a tárgyalások, mindenki üdvözlendő ilyen tárgyalásokon. És itt nem a függetlenség kérdése merül fel, hanem a, amely mindenképpen biztosított. Valamennyi energia kérdésben a korábbi feladatom során mindig megőriztem a függetlenségemet. A második kérdést illetően az elődöm egy alapítvány tagja volt, és vissza, visszalépett ezen tagságból soha nem ö, ö, ö, működtem ebben közre, ebből semmit nem kell levezetni, ami pedig az antiszemitizmus témáját illeti, az én hazámban a kapcsolatom a zsidó valási közösséghez rendkívül intenzív bizalom és barátság jellemzi. Ez, ez a helyzet a hazámban, és ami a történelmi környezetünket illeti, meg kell említenem, hogy a keresztény értékek fontosak számunkra, és ezt a brüsszeli feladatom eljelentésenben is érvényesíteni fogom. Kiegészítő kérdés? Köszönöm a választ, Ötinger úr. Hogyan definiálja ön az érdekonfliktus kifejezést? Itt a bizottság magatartási kódexében nincsen definíciója az érdek konfliktusnak. Tehát úgy tűnik, hogy a biztosok személyesen dönthetik el, hogy ez mit. Azt is szeretném tudni, hogy hogyan gondolja, hogy mennyit engedhet meg magának a partikuláris érdekekben? Milyen nyitott kontaktusokat engedhet meg magának a függetlenség ellenére? Herr Oettinger. Köszönöm, Oettinger úr. Téma objektivitás. Az objektivitás témája, a függetlenségé, az igazságosságé azokkal szemben, akik választások vagy kinevezés révén kötelezve vannak egy feladat ellátására, azt hiszem, hogy egy jogállam és jogállamban, egy demokráciában elengedhetetlen. Azok, akik biztos jelöltek, azok szemmel ez mindenképpen érvényes az a kritérium, hogy más szervezethez ne tartozzanak, tehát az érdekkonfliktus és a függetlenség nagyon szigorúan ö, megőrizendő, a függetlenség a bizottság esetében, akár a tagállami kormányokban, ugyanúgy, mint a parlamenti képviselők esetében, sőt, még ezen túlmenően is, így a német képviselőházban szintén a lobbizás témája egy aggodalomként merült fel. Azt hiszem, hogy itt javításra szorul ez a terület, és a bizottság sokkal szigorúbb és következetesebb ezen a területen, mint más testületek. Tehát minden formális előírás esetén egy dolog elengedhetetlen, mégpedig a gyakorlat és a feladat ellátása minden egyes személy esetében. A korábbi feladatom ellátása során minden szinten megőriztem függetlenségemet, és az igazságosság elvét érvényesítettem. A közjónak, közjó parancsát követtem, és a lobbisták, illetve a partikuláris érdekek, valamint a gazdasági érdekek befolyásától független maradtam és ez továbbra is így lesz a munkám során, teszteljenek, ez az önök kötelezettsége és lehetősége is, hogy kritikusan vizsgálják meg személyemet a következő években. Elnök Jordan Cizeri asszony következik. Eh, eh, Köszönöm, elnök úr. Ötinger úr a bevezetőjében azt mondta, hogy az energiapolitika egyik alappillére a fenntarthatóság elve. Hangsúlyozta azt is, hogy az energia hatékonyság mennyire fontos lesz az elkövetkező években. Az alacsony szén-dioxid kibocsátású energiaforrások, például az atomenergia nagyon fontos lesz, ehhez azonban jelentős beruházásokra lesz szükség. Több tagám is bejelentette az atomprogramjának a meghosszabbítását. Kérdésem az, hogy az Európai Unió hogyan segíthet abban, hogy stabil befektetési környezetet teremtsünk az ilyen energetikai beruházások számára az Európai Bizottság a rádióaktív hulladékkezelésre vonatkozó irányelvet kívánne beterjeszteni. Ön szerint az Európai Bizottság milyen szerepet kell, hogy játszon a rádióaktív eh, hulladék eh, problémájának megoldásában, és hogy hogyan lehet tájékoztatni a lakosságot ez ügyben? Köszönöm, Ettinger úr. Frau Abgeordnete Stehen Képviselőasszony, több milliárdos beruházások állnak a teljes energiainfrastruktúra előtt. Csak ezen beruházások révén csökkenthetjük függetlenségünket, függőségünket, és érhetjük el a környezetvédelmi előírásokban előírtakat. Tehát a következő években nagyon érdekes kérdés lesz, hogy ki fektet be, és milyen a gazdasági környezet a befektetések számára. Először is mit tesz a gazdaság, mit tesz a fogyasztó, különböző standardokkal, előírásokkal, díjakkal dolgozunk, adókkal is, és támogatási programokkal, európai bankokkal, és megfelelő hitelprogramokkal. A kérdés tehát, hogy mi a helyzet az ösztönzőkkel, és mi a helyzet a költségvetéssel, ezt alapvető kérdésnek fogom tekinteni, sokkal inkább, mint a múltban, speciális intézkedéseket fogok létrehozni, és a teljes jogalkotást ö, ö, meg fogja határozni ez a kérdés. Másrésztről ott van a nukleáris hulladék végleges tárolásának kérdése. Vannak ellenzői az atomerőműveknek és a támogatók is egyaránt, de ezt a kérdést valamennyien komolyan veszik, és ezzel foglalkoznunk kell. Az általános ö, ö, hulladékok kérdését illetően rengeteg szabvány dolgoztunk ki, és kerestünk olyan tárolási helyeket, ahol ezeket a hulladékokat tárolni lehet, és ahol ezek elfogadottak. De a nukleáris hulladékok esetében ez nem játszhat szerepet. Nagyon magas standardekre van szükség, nagy geológiai biztonságra, és semmiféle hamis költségérvet nem lehet felhozni ezekben az esetekben. A tagállami és európai szinten egyaránt szabályozni kell a nukleáris hulladék végső tárolások kérdését. Elnök, kiegészítő kérdés? Ön szerint európai szinten kell -e legalábbis valamilyen közös keretet lefektetni a radioaktív hulladék eh, semlegesítési és lerakása témájában, illetve hogyan lehet ezeket eh, finanszírozni függetlenül. Úgy képzelem, hogy európai szinten egyrészt a kutatás területén, másrészt a tanácsadás területén eh, lehet szerep ebben a témában, és támogatnunk kell ezeket a területeket, például a, a lerakat kijelölésének területén is, hogy milyen környezetvédelmi és milyen biztonsági szabványokat alakítunk ki, hogy a beruházók és a tagállami jogszabályalkotók ezeket a szabványokat betartsák. Ezen a területen nem lehetnek különbségek a biztonságot, valamint a környezetvédelmi előírásokat illetően. A legmagasabb szabványokra van szükség az egész Európai Unióban. Elnök, Svoboda úr. Köszönöm. Öttinger úr, hogyha még egy kiegészítő kérdést tehetnék fel a kolléga kérdéséhez, magas szabványokról beszélt, a nukleáris biztonságot illetően a legmagasabb szabványokról. Mit ért ez alatt? magas technikai szabványokat akar ö, alkalmazni, vagy a legmagasabb szabványokat a nukleáris területen? Ez csak egy kiegészítő kérdés. Ö, a bevezetésében említette, és ezt üdvözlöm, hogy nem akar bilaterális szerződéseket, ami az energiaellátást, földgázellátást illeti. Hogyan akarja ezt végrehajtani? akar javasolni egyfajta törvényi szabályozást a parlamentnek, amely ezt megtiltja, vagy egy meghallgatási jogot, vagy egy információs jogot a bizottság révén, amely biztosítaná, hogy a bizottság kifogásokat emelhet ilyen esetekben. Tehát érdekelne, hogy hogyan akarja ezt az alapelvet végrehajtani, amelyet rendkívüli mértékben üdvözlök. Köszönöm. Elnök Öttinger úr, tessék, válaszoljon. Nos, képviselő úr, Szfoboda úr, a 194-es cikk kimondja a szolidaritás elvét, a szolidaritás szellemét, amely az energiapolitikában egy konkrét dolog, és ez program kell, hogy legyen valamennyi résztvevő számára. Tehát a következő alkalommal a tagállamok nem szerezhetnek maguknak új előnyöket ilyen esetekben. Itt a kaspi vagy Törökország esetét említhetném, így Ausztria esetében is, például a Nabucco vezeték esetében azt kell elérnünk, hogy senki ne kerüljön hátrányba. Másodszorban a gazdasági érdekek mindenképpen tekintetbe vendők, éppen ezért kész vagyok arra, hogy önökkel és a tanácssal együttesen kötelező intézkedéseket dolgozzak ki annak érdekében, hogy a szolidaritás, tehát az egyenlő kezelés, az egyenlő bánásmód megvalósuljon, senki ne szoruljon hátrányba, és közös kötelező érvényű fellépésünk legyen külföld felé, amely jogilag is adott. ez a kollégek feladata és az elnök feladata is, hogy ezzel a programmal döntő lépéseket tegyenek, és jogilag is ezt a lépést megvalósítsák. Svoboda úr, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Öttinger úr, azt hiszem, hogy ez egy jó válasz. Azt tartom kívánatosnak, hogy ne csupán kész legyen erre, hanem valóban kezdeményezzen is ebben az értelemben. És még jobb lenne, hogy ha a végrehajtás közös érdekében meggyorsítaná, itt felmerül még a nukleáris biztonság kérdése is, a magas standard az eléggé bizonytalan. A nukleáris biztonság esetében a legmagasabb standard lenne kívánatos. Milyen irányba akar itt elindulni? Köszönöm. A technika állásának megfelelően a legújabb ismeretek alapján kell beszélnünk a lehetőségekről, tehát a biztonság a lehető legnagyobb kell, hogy legyen, ez ö, többe is kerülhet, vagy más nehézségeket támaszthat a gazdaság vagy a szolgáltatók számára. Következő kérdés, Karinsz képviselő. Hier bin ich, auf der rechten Seite. Itt vagyok, a jobb oldalán. Európa Szavénében viens no... Tinger úr, az egyik alapelve az Európai Uniónak az, hogy egy nyitott, működő belső piaccal rendelkezik. Az energia területén az energiállátás biztonsága talán az egyik legfontosabb eh, prioritásunk, és ezt úgy javíthatjuk, hogy nyitott, szabad, működő energiapiacot hozzunk létre. Sajnálatos módon az Unióban vannak még úgynevezett energiaszigetek, amelyek elszigeteltek a közös energiahálózatoktól. A balti államok például 100%-ban elszigeteltek az európai gázpiactól, és majdnem teljes mértékben elszigeteltek a közös villamosenergia hálózattól. Kérdésem roppant egyszerű, európai biztosként mit kíván tenni annak érdekében, hogy egyes tagállamok eh, ilyen típusú elszigeteltségét csökkentse vagy megszig, eh, megszüntesse, és ezáltal az energiállátás biztonságát javítsa. Herr Oettinger, Sie haben das Wort. Tinger úr, a szó a földrajzi és infrastruktúrális helyzet a balti államok esetében ismert számomra, és ez nem maradhat így. Az európai földgáz és áramhálózatba ezen országok teljes mértékben integrálandók. Már adtam egy hasonló választ, és erre térnék vissza. A nagy kontinentális hálózatok, vagy akár transzkontinentális hálózatok, nem érik el valamennyi 27 tagállamot. Azonban, ami a tartalmat illeti, tovább kell vezetni ezeket a hálózatokat belső európai hálózat formájában, és a hálózatok mindenki számára hozzáférhetőek kell, hogy legyenek technikailag és gazdasági szempontból, mert zajlik a párbeszéd, megfelelő hálózatok és támogatási programok révén, hogy kiépítsük a kapacitásokat, és leépítsük a függőséget, és ebből valamennyien profitálni fognak. Tehát itt nem csupán a külfölddel szembeni függőség csökkentéséről van szó, hanem a hátrányok leépítéséről is. Kiegészítő kérdés, Karenc úr? Köszönöm. A második kérdésem az, hogy az ön véleménye szerint az Európai Uniónak érdemese, illetve kell-e nyomást gyakorolni egyes tagállamok infrastruktúrális beruházási döntéseire, amikor ezek a döntések hozzájárulnak ahhoz, hogy egy más tagállamok elszigeteltsége növekedjen. A beruházások esetében a hálózat tulajdonosok és a vállalatok azok, akiket meg kell szólítani. Azt hiszem, hogy a minőség a korszerűség és a hatékonyság a hálózatok esetében még fejlesztendő a következő években. Elnök, köszönöm szépen. Csácsi Márkesz kis kolléga következik. Mikro... Lenne egy kérésem. Ötinger úr, hogyha a mikrofonba direktebben beszélnek. Igen, nagyon szuverén módon beszél, nagyon tetszik ez nekünk. De ezt levonják a felszólás időmből. De mindjárt tudjuk, hol van Baden-Württemberg, hogyan működik Baden-Württemberg, nagyszerű. A probléma csupán az, hogy az a benyomásunk, hogy azok az iránymutatások, amelyeket Barrózó úr nekünk küldött, illetve önnek elküldött, igazából elfoglalja az egész témáját. Tehát többről nem beszél hogy fog a tagállamokkal bánni, hiszen a tagállamoknak kell több pénz. A tagállamoknak kell bizonyos dolgokat megvalósítani. Az energiamix a görögöknél van a legmodernebb törvény a világon, de nem alkalmazzák. Tehát hajlandó felvenni a box kesztyűt. Miniszterelnökként azért elég gyakran tartott boxmeccset a kancellárasszonynal. Tehát most hajlandó lesz az európai érdekekért is síkra szállni? Igen, ennyit a sportról, Ötinger úr. Tegnap este különféle pártok képviselői azt tanácsolták az eddig meghallgatások tapasztalatá alapján, hogy arra várnak, hogy valami más csinálj, mint barrózó javaslatát képviselni. Túl egyszerűnek tűnt. Hiszen mégiscsak egy közösség vagyunk. Van egy elnökünk, és az elnök adott nekünk útmutatásokat. Azonban ezek a legfontosabbak. Az a legfontosabb, hogy a bizottság elnökének az utasításait lehetőleg kövessük. Ami az én elképzelésem, nézzük, Kopenhága egy dolgot megmutatott még az Európai Unió is egy alacsonyabb szint, hiszen globális szinten kell ezen a téren mozognunk. Ott van Kína, ahol nincsen parlamenti ellenőrzés, nincsen média szabadság. Igazából a kínai kormányzat úgy halad előre, hogy semmit nem vesz figyelembe. Nem néz se jobbra, se balra. Meg vagyok győződve, hogy most a válságban és a válság után is most Kopenhága után az európai szintet meg kell valósítanunk. Ki kell használnunk a meglévő lehetőségeket. Közösen az a feladatunk, hogy Európát elfogadtassuk a polgárokkal. Meg kell mutatnunk, hogy létezik európai szint és az elkövetkezendő éveket európainak kell tennünk. Tehát nem a centralizmus, a dominancia képében, hanem bemutatni, hogy milyen értékeket képviselünk, milyen alapokon másokkal szemben, a világ más térségeivel szemben. Akkor egy csónakban nevezünk. Hadzimakakis kolléga, konkrétan eh, említenék egy eh, kérdést, hogy mennyire kész az energiahatékonyságot megvalósítani. Ez az elődje, súlypontja volt. És azt is javasolnám, hogy üljön össze kollégáival, például Potocsnik úrral, és hogy mennyire képesek eh, az európai érdekeket képviselni mondjuk Kínával szemben. Az Európai Parlamentben, az Európai Unióban fogyasztóorientált termékeink vannak, mint az elektronika például. Azonban a nagy ipari létesítményeknél is így van. Tehát hajlandó bizonyos normákat globális szinten is érvényre juttatni? Baden-Württembergből van tapasztalata. Miniszterelnök úr? Az NOX eh, esetében megtettem ezt a tapasztalatot. hosszú távú előírásokra van szüksége az iparnak, és hogyha hosszú távú elképzelések, előírások vannak, akkor ez az ipar számára hasznos. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az energia kutatásban szorosabban együtt kell működnünk. Természetesen a nemzeti kutatási intézményeket is össze kell kapcsolni, másodszorban pedig hosszú távú előírásokat kell kidolgoznunk, amelyek az ipar számára elfogadhatók, teljesíthetők, és az export képességet is növelik. Természetesen kész vagyok arra, hogy az iparon belül, és nem csak a elektromos áram iparon belül, hanem az egész termelőiparon belül kész vagyok arra, hogy erőteljesen fellépjek számos potenciált látok itt. Az energiahatékonyságnál, az energia diversifikációnál, és akár az új épületek kialakításánál, amelyek energiahatékonyak. A mobilitás tekintetében nagyon sokat tettünk már az állampolgárokért. Az épületek esetében még számos tennivaló van. És nem csak az új házaknál, hanem a létező házaknál. Ocsev kollégája. A következő kérdés. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Ötinger úrnak a jelenléséhez. Kérdésem az energiahatékonysághoz kapcsolódik. Az alacsony széndiokszid kibocsátású energiaforrásokról beszélt a bevezetőjében is. Az Európai Bizottság milyen eszközöket tudja garantálni a 20%-os célkitűzés elérését? Kérem, vázolja fel az új energiahatékonysági cselekvési terv fő pontjait, hiszen ennek elfogadására közeljövőben kerül sor. Az eddig elhangzott válaszai alapján eh, leszűrhetjük, hogy energiahatékonyság terén további befektetésekre van szükség. Etéren az új cselekvési terv energiahatékonysági beruházásokat támogatni kíván-e, tervez-e. Itt a arra gondolok, hogy például a magánépületek energiahatékonyságának finanszírozása az új pénzügyi tervben szerepele majd. Ötinger úr. A magánépületek energiahatékonysága roppant fontos. És különféle szanálási programokkal már jó tapasztalataink is vannak. Hogyan lehet így átalakítani az épületeket? Tehát támogatási programokról szeretnénk majd tárgyalni a nemzeti és a helyi szervekkel, hiszen nagyon lényeges az életminőség tekintetében az is, hogy milyen energiahatékonyság jellemző az egyes épületekre. Megnézzük, hogy hol érdemes és hol nem érdemes az energiahatékony épületekbe befektetni. Másodszorban, hogyha belegondol a különféle ágazatokba, ipar, áram, ipar, a építőipar, magánépületek, ipari épületek, közlekedés, szállítás, ezeken a területeken mind-mind eh, tovább kell lépnünk. Minden területen eh, tovább kell növelnünk az energiahatékonyságot. És ki kell használnunk a lehetőségeinket. Itt hallottuk a széndiokszid kibocsátás problematikáját. Azonban az elektromobilitás témája új dimenzióban jelenik meg. Önökkel együtt szeretnék azon fáradozni, hogy Európa a kutatásban és a gépjármű gyártásban is intelligens koncepciókat követ. Tehát a mobilitásban is legyünk műszakilag és jogilag is éllovasok. Itt ismét Európának kell a főbb innováció térségnek lennie. Urucsev úr? Uh, my additional question is... Pótkérdésem a következő. To achieve a 20% reduction... 20%-os primer energiaforrás felhasználás csökkentési cél eléréséhez komoly beruházásokra van szükség. A tervezett emissziókereskedelmi aukciós rendszer adóterheket róna az ágazatra, és csökkenti a beruházási potenciált. Erről az eletmondásról mi az ön véleménye? Oettinger. Ötinger úr? A piacgazdasági megoldások tekintetében, mint például a különféle tanisítványok, nagyon sokat tartok. Nem zárom ki az adó jellegű ösztönzőket, de szerintem itt az adó alapú megközelítésnél az Európai Unió kompetenciái csekélyek. Itt eh, véleményem szerint piacgazdasági megoldások kell operálni. Az adó alapú megközelítés inkább eh, nemzetállami kompetencia, tehát új adók bevezetését nem tartom most prioritásnak. Köszönöm, Podimata asszony teszi fel a következő kérdés. Itt ül ön mögött fent a pódiumon. Köszönöm, elnök úr. Biztos előtt úr, én is szeretném még egyszer önt üdvözölni a meghallgatáson. Visszatérnek egy olyan kérdésre, amelyre már utalt az írásbeli válaszaiban. Ez az atomenergia kérdése. Írásbeli válaszaiban azt írta, hogy az atomenergia biztonságos használatát támogatja, és hogy a tagállamok mozgástere az irányban, hogy saját energia mixüket kialakítsák, kiválasszák, nem egy olyan dolog, amiben az Európai Bizottságnak bele kell szólnia. A Lisszaboni szerződés alapján az energiapolitika közösségi szintre emelése valós lehetőség. Az önvéleménye szerint az energiamix kialakításának európai izálására szükség van, vagy ön szerint ez a nemzetállamok kompetenciája kell, hogy maradjon, ami eddig is a politika volt. Öttinger úr, önök asszony új szerződésünk van, és néhány hete hatályos. Úgy tartom tiszteletben, ahogy megírták, és ennek az alapján tevékenykedünk. Ez a szerződés pontosan szabályozza azt, hogy a tagállamok kompetenciája az energiamix összetétele de múlt héten szakemberekkel megvizsgáltam azt a kérdést, hogy ez a 20% ez összeegyeztethető-e? Tehát, hogy maximum 80% szerves energiahordozó. Az a véleményünk, hogy ez a Lisszaboni szerződéssel összeegyeztethető. Azonban az 50% már nem lenne a szerződésnek megfelelő jogász vagyok. A 20 után a 30 jön, utána a 40, és utána az 50. A szerződésben világos számok vannak. Másodszorban Ausztria esetében is el kell fogadnom azt, hogy ragaszkodnak az atomenergiához. És el kell fogadnunk Franciaországtól, hogy további atomerőműveket épül, épülnek. A szél erőművek eh, máshol jellemzőek, és ugyanúgy el kell fogadnom a szélerőműveket, mint az atomerőműveket. Tehát én túlságosan demokrata vagyok ahhoz, hogy eh, ne fogadjam el azt, hogy Európában ezen a téren színűség van. Úgy gondolom, hogy a mi feladatunk az, hogy biztonsági előírásokat dolgozzunk ki. Az urán végső elhelyezését garantáljuk, hogy az Euratom is a megfelelő módon megoldja feladatát, különben mindenki dönthet a saját országában, hogy akar-e atomerőművet, vagy nem. Ez egy demokratikus verseny. Én itt igazából vitavezető vagyok, és nem valamelyik energiahordozó szószólója. Podimata asszony, pótkérdés? Köszönöm. Egyértelmű világos válasz volt ez. És ezt kötelezettségvállalásnak tekintem az ön hivatali idejére vonatkozóan. Biztos előtt úr, hasonló kötelezettségvállalást várhatunk-e öntől? It's okay? Működik a tolmácsolás? It's okay. Klappt wieder? Okay. Okay. It's okay. Thanks. Θα ήθελα λοιπόν να δω αν μπορούμε να αποσπάσουμε μία ακόμα δέσμευση από την πλευρά. Tehát, hasonló kötelezettség, vállalást szeretnék kicsikarni önből. A következő témában, az energiaellátás témájában komoly vita folyik, főként az éghajlatváltozás elleni harc kontextusában. Az klímacsomag, amelyet az Európai Parlament is megszavazott, különböző célokat tűzött ki, méghozzá kötelező célokat. Az önvéleménye szerint hasonló kötelező érvényű célokat energiahatékonyság szempontjából le lehet és le kell fektetni? Danke für die Frage. Köszönöm a kérdést. Öttinger úr, öné a szó. Az elkövetkezendő hónapok során és az évek során beszámolunk arról, hogy mit értünk el a kötelező és szándékozott célokból. Nem szabad célokat szem előtt éveszteni. Tehát a fő kérdés az, hogy van, illetve fennáll veszély. A piacgazdasági, az önkéntes megoldásokat szorgalmazom, a konszenzusos megoldásokat részesítem előnyben, de amennyiben veszély áll fenn, akkor jogi szabályzásra van szükség. A lényeg az, hogy a célokat szakmailag érjük el. Hiszen az eszközök a céltól függenek. És a kötelező értékek előírása az utolsó megoldás hogy elérjük a célt. Köszönöm. Kófer kolléga. Én már régebb óta ismerem önt, mint Claude Türmes kollégám, és amennyiben pontosan fogalmaz, akkor bízom önben. És most feltenék egy kérdést. Mit jelent az, amit Podimata kolléganőnek válaszolt. Hogy ezt a nem kötelező 20%-ot az energiahatékonyságnál eh, már eltévesztettük, csak is akkor tudjuk megalapítani, hogyha már ott vagyunk, az a helyzet. Tehát akkor már nem lehet jogi kötelezettségeket előírni. Tehát az ön véleménye szerint eh, mikor jön el az az idő, hogy a jogilag kötelező érvényű előírásokra helyez a hangsúlyt, hogyha nem érhetjük el enyhébb eszközökkel a célt. Tudjuk, hogy például az európai gépjármű ipar 2008-ig azt mondta, hogy várjatok, majd elérjük 2008-ig, aztán nem értek el semmit a károsanyag kibocsátások csökkentésében. Másodszorban pontosan fogalmazza meg, hogy az ön által vázolt energia, külpolitika érdekében kereskedelmi szerződéseket is szándékozik kötni? Köszönöm. Két kérdést kapott, de próbáljuk megválaszolni. Igen. A második kérdésre igen a válaszom, másodszorban pedig most tavasszal dolgozunk ki a menetrendet. És pedig a jelenlegi cselekvési tervet kiértékeljük, természetesen a kiértékelés önök is megkapják. Ezután a lehető leggyorsabban, tudom, hogy a parlament sürget minket, nem akarunk időt veszteni, tehát alaposan és gyorsan szeretnénk összeállítani egy újabb energiahatékonysági cselekvési tervet. Én úgy gondolom, hogy legkésőbb a jövő év elejére ez meg lesz és hogy az aggájait egy kicsit csökkentsen. Az a cél, amit tíz év múlva kell elérnünk, az most még nem látható. Tehát, hogy mondjuk az, hogyha 2015-ig nem érjük el, akkor jogi kötelező érvényű számokat is előírhatunk. Mondjuk, ha most mondok egy dátumot, hogy 2012, akkor de megállapodhatunk, 2012-ig nézzük meg, hogy mit hoz a jelenlegi helyzet, és akkor az elkövetkezendő két-három év során a jogi, kötelező érvényű szabályt is előírhatjuk. Bütikófer úr, jó lenne, hogyha az új cselekvési tervben szerepelne az, hogy amennyiben a célokat nem, írjuk el, nem érjük el mondjuk két éven belül, akkor kötelező számokat írunk elő. Ötinger úr, van még egy pótkérdésem. Sok mindenről beszélt, és valószínűleg sok érdeket megsért azzal, amit most elmondott. Hol vannak az ön csapatai, hogy elérje azt, amit előadott? a parlamenttel szeretne együttműködni. Mi a helyzet az NGO-kkal és a különféle érdeképviseletekkel? Ötinger úr? Igen, Büdikofer képviselő úr. Elsősorban itt vannak a csapataim a teremben. Hiszen meg vagyok győződve róla, hogy ön inkább eh, offenzív, mint defenzív szerepet fog játszani. Másodszorban azon fogok fáradozni, hogy a tanácsnál és a nemzeti tagállami érintetteknél is megértést találjak. Harmadsorban pedig, ami az ellenállást illeti, nem új a téma. Már húsz éve jelen van az ellenállás. Éppen ezért úgy gondolom, hogy azok a konkrét célok, amelyekről ön szólt a 2020-as stratégia kapcsán, meggyőzőek, és természetesen kész vagyok arra, hogy két év múlva ön, önnel arról tárgyaljak, hogy milyen jogilag kötelező érvényű számokat írjunk elő, amennyiben a jelenlegi piacgazdasági eszközök nem mutatkoznak elégségesnek a nem kormányzati szervek, például az Orhűszi konvenció. Brüsszelben nagyon jó a munka kultúra. A hivatalos szervek és a partnereink között. A partnereink pedig a nem állami szervek. megvan a szakértelem, a állami és a nem kormányzati szervek részéről is. Éppen ezért az NGO-kkal is szorosan együtt szeretnék működni, hogy eh, jobb legyen, nyíltabb legyen a partner kapcsolatunk. És eh, természetesen eh, tanácsot is kérek majd önöktől. Simanszki úr. Köszönöm. Biztos előtt úr. Az Európai Unió Oroszországtól függ nagy mértékben gázellátásilag. 44%-a az Európában felhasznált gáznak Oroszországból származik. Van egy Nord Stream nevű gázprojekt. Oroszország 60%-át adja majd ezáltal a gázellátásnak, és ezáltal tud nyomást gyakorolni, politikai nyomás gyakorlás eszközeként használja a földgázt. Ön szerint kockázatos az, hogyha minél nagyobb mértékben függ majd Európa Oroszországtól a gázellátás tekintetében, illetve a Nabucco projektről kíván-e bármit is mondani a mai nap során? Köszönöm, Öttinger úr! Ez az aggodalom ismert számomra és ezt komolyan is veszem. Emiatt téves lenne a Nord Stream-et most megakadályozni, vagy halogatni a megvalósítását. Az engedélyezési eljárás révén az építés kezdete most már belátható időn belül megindul de a függőség csökkentése más hálózatok révén annál sürgetőbbnek tűnik számomra, és ez hozzátartozik elsősorban a Nabucco, másodszorban a földközi tengeri térség, és harmadsorban a folyékony földgáz és más szállítási utak, hajón és raktározási lehetőségek, amelyek a földgáz vezetéktől való csük, ö, függőséget némileg csökkentik. Ezen az úton közösen kell haladnunk, és függetlenül ettől mindent meg kell tennünk, mindent azért, hogy az Oroszországtól való függőségünk ne legyen hátrányos. Mit is értek ez alatt? Tudom, hogy az orosz uh, szomszédok nem csupán földgázt akarnak exportálni, és ezáltal pénzt keresni. Nem ki is akarják adni ezt a pénzt infrastruktúrális és ipari fejlesztés érdekében Oroszországban. Hogyha sikerül számunkra uh, Oroszország elengedhetetlen partnerévé válna a gépészet, az infrastruktúra, a járműgyártás, az egészségügy, a környezetvédelem területén, akkor úgy tűnik számomra, hogy ez a függőség, ez egy kétirányú útte válik, és itt nem csak arról lesz szó, hogy földgázt veszünk, és ezért pénzt fizetünk Oroszországnak. Elnök, kiegészítő kérdés, kolléga. Európaiskich kontraktach Gazpromu. Köszönöm. A Gazprom szerződésben, Gazprom megállapodásban van egy úgynevezett cél záradék, ami gyakorlatilag lehetetlené teszi, hogy a közös piacon gázt forgalomba hozzunk, ami hát az unió belső piacának szabad elvei nek teljesen ellentmond. Így soha nem lesz két irányú ez a forgalom, így az energiállátási válságokat nem fogjuk soha tudni megoldani. Ezen záradékokról mi a véleménye? Tinger úr, a szerződést egy olyan időpontban kötöttük, amikor nekem erre nem volt befolyásom. az általam megcézott tisztségben korlátozott befolyásom van, de mégis lesz befolyásom, hiszen hozzátartozik a tárcám területéhez. De most úgy kell elfogadnunk a szerződést, amilyen. Meg kell néznünk, hogy az összeegyeztethető-e az EU joggal. De van egy kötelezettség is, amit itt látok, hátrányok adó, tehát a hátrányokat el kell kerülni, amelyek ebből a szerződésből a tagállamok számára adódnak. És az északi áramlat megépítésével lesznek olyan földgázmennyiségek az EU-ban, amelyek nem az északi áramlaton keresztül érkeznek, és éppen ezért fel kell építenünk a megfelelő belső európai szállítóhálózatokat. És így módon minden tagállamnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a szemre szükséges földgáz mennyiséghez megfelelő árakon hozzá jusson. És a Nabucco tehermentesíthet itt ezen a területen, és könnyebbé teheti a piaci hozzáférést a következő években. Elnök, Macsikievics kolléga, következő kérdés feltevője. Köszönöm, Biztos előadó. pakietu klimatycznego jesteśmy świadkami tworzenia... Az Európai Unió elfogadta a klímacsomagot, és energia és éghajlatváltozás ügyében egy új csomagon dolgozik. Az összes uniós intézmény ebben az Európai Bizottságnak nyilván központi szerepe lesz, ugyanúgy, mint a közös piac eh, őré, őreként. Hogyha a különböző elfogadott jogszabályokra tekintünk, akkor én komoly kockázatokat látok, és úgy érzem, hogy az európai közös belső energiapiacot számos veszély fenyegeti. Ön milyen eszközökkel kívánja biztosítani az elfogadott klímacsomag érvényesülését, betartását, milyen új kezdeményezéseket kíván tenni annak érdekében, hogy tisztességes áron juthasson energiához minden tagállam és minden uniós fogyasztó. Danke sehr, Herr Oettinger. Tinger úr, azon munka alapján, amelyet a jelenlegi biztos végzett, úgy tűnik, hogy feladatom lesz és lehetőség is lesz arra, hogy egyébként ezt a munkát, munkát nagyon ö, jónak tartom, tehát lehetőségem lesz arra, hogy a követelmények betartását megvizsgáljam. De az energiapiac területén dinamikus változásokra kerül majd sor a következő években az új intézkedések, rendeletek, irányelvek révén, vagy akár benchmarking, vagy bevált gyakorlatok meghonosítása révén, és bizonyosan számos állásfoglalás lesz az önök részéről is, vagy tanácsok, amelyek eljutnak hozzám, és várom is, hogy ezek érkezzenek. Mindkét területen, tehát a végrehajtás és a fennálló jog megvalósítása területén ez lesz az én feladatom a következő években. Elnök, köszönöm, kiegészítő kérdés, kolléga. Polskę, gdzie 95% Lengyelország képviselője vagyok, és e, nálunk az energia igény 95%-át szénerőművekkel biztosítjuk. Kérdésem arra vonatkozik, hogy milyen mechanizmusokat kíván életbe léptetni erre vonatkozóan, hiszen Lengyelország lesz az egyik olyan tagállam, ahol az új intézkedések a legtöbbe kerülnek majd, a legkomolyabb költségekkel járnak majd, e, élvezhetjük-e majd az európai szolidaritás előnyeit a különböző beruházások társfinanszírozásának formájában. Tinger úr. Ismerem az ön országában az energia struktúrát, és az én országomban is a szén, a barna szén, a fekete szén, a kőszén nem alábecsülendő szerepet játszik így Németországban új szénerőművek is épülnek jelenleg. A széndiokszid tárolás, a CCS-nek nevezett technológia választ jelenthet az ön kérdésére. Hogyha sikerül a széndiokszid mentesítés, vagy a széndiokszid szegény világ projektjét megvalósítani, amely véleményem szerint kényszerítő erejű és kikerülhetetlen, akkor e- ez a szén, a szén felhasználásával is összeegyeztethető, és számomra ez lenne a legjobb megoldás. Itt az EU kutatási programjaira is szükség van, az ipari partnereknek is tenniük kell valamit, a széndiokszid szállítása, tárolása, biztonsági, biztonságos tárolása tartósan szintén egy kérdés. A szén az energia mixtúrában még a széndiokszid szegény világban is tartós perspektíva kell, hogy legyen. A kutatás támogatása európai feladat hogy további beruházási feladatok vannak-e a szolidaritás értelmében, nos, ezt a következő években kell megvizsgálni. De itt is ki kell jelenteni, hogy egyetlen tagállam sem szorulhat materiális hátrányba. Elnök, most a Környezetvédelmi Szakbizottság kérdései következnek. Elsőként Antonescu kolléga kap szót. Domnule komisár, de... Köszönöm, elnök úr. Biztos előtt úr, igen, itt vagyok. A konkrét kérdésem lenne az energiahatékonysággal kapcsolatban. Itt a környezetbarát tervezésre gondolok. Mi lesz az ön politikája ezen említett irányelv végrehajtására vonatkozóan milyen javaslatokat kíván tenni annak érdekében, hogy a piacfelügyelet hatékonyabban alakuljon ez ügyben. Nézést, most sem volt tolmácsolás, úgy látszik, hogy valamilyen kontakt probléma van. Kérem, hall most engem? Hogyha hall engem, akkor a tolmácsolást is hallotta. Meg tudja ismételni a kérdést? He tried. Micro, please. Deci întrebarea se referă la eficiența energetică mai... Igen. Energiahatékonysággal volt kapcsolatos a kérdésem, az öko-design, a környezetbarát tervezés témájában, és a kérdésem az, hogy a biztos előtt úr mit kíván tenni annak érdekében, hogy ennek az irányelvnek a végrehajtási rendelkezéseit kidolgozza, itt a 125-ös számot viselő irányelvre gondolok, az design témájában készült ez. Miért kíván tenni annak érdekében, hogy a szabályokat tiszteletben tartsák, e, és a piacfelügyelet hatékonyabban alakuljon, és hogyan kívánja e, ezeket a szabályokat e, érthetőbbé tenni és kommunikálni az ipar felé. Tinger úr. Sehr spannend zu sein. Ähm, Wir ähm, azt hiszem, hogy jó tájékoztatási politikánk van a bizottságnál. Az elődöm ezeket a dossziékat írásokban és tárgyalások során, valamint konferenciák alkalmával is, amelyeket személyesen is felkeresett, ismertette szoros párbeszéd keretében az érintettekkel. És ezt a párbeszédet folytatni akarom, a tájékoztatást, hiszen ez a végrehajtást és az elfogadottságot is elősegíti. Ez azt jelenti, hogy a tájékoztatási politikát ki kell építeni, megfelelő szakmai konferenciákat kell tartani, és én is jelen leszek ezen, ez fontos feladatom lesz. A következő kérdés nem tudom rögtön megválaszolni, mert ez nagyon összetett. Kérem, hogy adjon néhány hét időt, meg kell vizsgálni, hogy mi a ten, tennivaló ezzel az irányelvvel kapcsolatban, hogy ennek átfogó végrehajtását megvizsgáljam, és mit kell kiegészítőleg tennem. Ebben a kérdésben jelenleg nem rendelkezem elég szakismerettel. Lion kolléga, mondja az elnök. Ja, yeah, Öttinger. Öttingen, Öttinger úr, amikor hallom önt, akkor a Saulus Paulus példa jut eszembe, a nagy erőművekről, szénerőművekről, atomenergiáról, megújuló energiáról ejtett szó, de némi kétségem van, mert novemberben a Stuttgarti energiacsúcson, a Steinberger Hotelban óvat attól, hogy az önkormányzatok esetében az egy volt egy tiltakozó levél a nagyvállalatok felé, és ön óvat ettől. Nos, ön több Európát akar, és ez egy nagyon bonyolult mutatvány, hiszen a háromszor is meghúzta a féket, hiszen szubszidiaritás, jogi korlátok és elfogadottság, ezek mind korlátokat jelentenek. Tehát van egyfajta elhatárolódás és distancia az ön új tárcája tekintetében. Elnök, Öttinger úr. Nincs ilyen distancia van egy regionális feladat, és ezt Európa teljesítette is, úgy vélem. Én azt hiszem egyrésztről, hogy képes leszek európai azonosságtudatról bizonyságot tenni gyakorlatban, és az érzelmeimet illetően is, másodszorban pedig az én országom nem olyan, mint a többi ország, hanem nagyon erős európai érzületű ország. Hiszen Franciaországgal partneri kapcsolatban állunk, a négy motor stratégia, említendő a Duna stratégia, az exporttal kapcsolatos elképzeléseink, az energiamixtúra kérdései, nagyon sokat teszünk tehát ezen kérdésekben európai szinten. Másodszorban a nukleáris energia kérdése. Baden-Württembergben nem engedélyeztem ö, atomerőművet, ezt az én elődöm tette meg Willy Brandt. Két szénerőművet engedélyeztem, ez igaz. Nagyon szigorú környezetvédelmi feltételekkel az energia függőség csökkentése és a munkahelyek biztosítása érdekében. Karlsruhe-ban és Mannheimban szénerőműveket kapcsolnak le, állítanak le, és a kőolajból való energia előállítás nem lesz szükséges. Baden-Württembergben van a legtöbb vízerőmű, Rheinfeldben például, egyetlen más olyan tartomány sincs, ahol ilyen előre tartanánk, és a bioenergiák esetében, valamint a megújuló energiák területén nagyon jól haladunk előre nukleáris erőmű. Baden-Württembergben van ilyen erőmű, Ubrikáimot szintén lekapcsoltuk, leállítottuk, és a futamidő meghosszabbítása a megújuló energiák használatát könnyíti meg, valamint ezekkel kapcsolatos kutatást, finanszírozást és piacra való bevezetésüket. És ami ezt a novemberi ülést illeti, ott a következő volt szó. Egyenrangú párbeszédet folytattam a Baden-Württembergi önkormányzat képviselőkkel. Tudják, hogy 50%-ban a franciáktól kapjuk az energiát, és ha megnézzük a járásokat Baden-Württembergben, akkor tartósan nehéz lesz ezt az arányt megtartani, tehát egy belső egyensúlyt kell létrehozni, hogy a részvényesek nagy része önkormányzati szinten Baden-Württembergben maradjon, ez a célunk, és ne vándoroljon el a területről. Eckhart kolléga. Mr. Oettinger. Köszönöm, köszönjük Oettinger úr eddigi válaszait is, de szeretnék világosabb válaszokat kapni két kérdésben. Először is említette, hogy a szabványok lefektetése a befektetők biztonságát is garantálja. Az emissziós szabványokért hajlandó velünk harcolni a művekre vonatkozóan. A bioenergia mellett és ellen is sokan érvelnek, épp elég jelentés készült már, most már kötelező érvényű fenntarthatósági kritériumokat kell lefektetni. Ezekért hajlandó harcolni velünk együtt? Világos kérdésekre világos választ várok. A bioenergia nem jó vagy rossz. A bioenergia attól függ, hogy honnan jön, hogyan állítják elő, és mi változik az összmérlegben. Éppen így a bioenergiának is megvannak a határai pontosan meg kell szapni, hogy hogyan szeretnénk a bioenergiát, mely fajta bioenergiát támogatunk, és melyiket nem támogatjuk, sőt, melyiket tiltjuk meg. Természetesen kész vagyok világos, konzekvens kiértékelést végezni. Nézd, természetesen jogos a kérdés. Még én is nagyon kevés időt töltöttem ezzel. Adjon egy pár hetet, hogy egy kicsit beleássam magam a dologba, és hogyha valamit kötelezően előírunk, akkor meg kell azt is vizsgálni, hogy milyen összefüggései vannak a dolognak. Elsősorban, ami az előírásokat illeti, különféle területekről informálódtam. Tehát nézzük a gépjárműgyártást. Itt van az NOx, és a modern kibocsátási rendszerek. Észrevettem, hogy az ipar nem azonnal differenciál. Éppen ezért, eh, mivel nem pókerjátékról van szó, az iparral szemben is kész vagyok abban, hogyha mégis pókerezünk, akkor ne fogadjam el, hogyha az ipar blöfföl, hanem igazából a bizonyítási terhet megfordítsuk. Nekünk van egy koncepciónk, és az iparnak pedig ezt követnie kell, vagy bebizonyítani, hogy nem lehetséges műszakilag. Akkor kész vagyok a differenciáltabb megközelítésre. De a sorrendet tartsuk be. Ez vonatkozik a parlamentre, a tanácsra, és vonatkozik természetesen rám is. Van Brent kolléganő. Geachte commissaris of uh, eh, kandidaat commissaris, ik moet zeggen, ik ben toch enigszins ontgoocheld. Eh. El kell, hogy eh, mondjam, hogy azért egy kis ideje volt, hogy felkészüljön, egy ideje azért már tudta, hogy meghallgatás lesz. Mi pedig konkrét szavakat várunk önöktől, illetve öntől most. Ön itt inkább a szubszidiaritás mögé próbál elbújni. Természetesen az energia mix a tagállamok felelőssége. Azonban azt is tudja, hogy milyen nagy összegekkel támogatjuk a különféle energiaformákat. Lenne egy konkrét kérdésem, és konkrét választ is kívánnék. Kész-e arra, hogy a támogatásokat úgy alakítsa át, hogy sokkal többet fektessenek be megújuló energiába, és sokkal kevesebbet például atomenergiába vagy egyéb nem fenntartható energiaforrásba. Ennek a következménye az lenne, hogy Európában elérhetjük a megújuló energiákról szóló előírásokat. Köszönöm a kérdést, Ötinger úr. Képviselőasszony, kész vagyok arra, hogy támogassuk a megújuló energiaforrásokat, természetesen, egyértelműen. Ez azt jelenti, hogy egyéb támogatási programok nem bírnak ugyanilyen prioritással. A következő költségvetési ciklus előtt ezt önnel közlöm is. De most nézzük sorrendben. Először is meg vagyok győződve arról, hogy a mi munkánk, a mi közös munkánk akkor talál elfogadásra a polgároknál, hogyha az Európai Unió olyan erősen lép fel, amennyire szükséges. És konkrét, elérhető előírásokat szab meg. Meg vagyok győződve a szubszidiaritásról nemzeti és regionális szinten kell az ottani problémákat megoldani. Ahol pedig az európai dimenzió is terítékre kerül, akkor ott európai megoldásokra van szükségünk. És ez a szerződésben is így szerepel. A szerződést így fogadta el mindenki. Tehát a szubszidiaritással okosan kell bánnunk. Az utolsó megjegyzésem. Emlékszik ön is, hogy egy-két íme belül rögtön fogunk majd a luxemburgi tanácson vitázni. Ön is elfogadott bizonyos rendeleteket, bizonyos irányelveket. És néha előfordult az, hogy mi a kompetenciánkat túlléptük. Tehát, hogy bizonyos dolgokat nem lett volna szabad európai módon szabályozni. És természetesen kész vagyok, hogy önnel együtt működve vizsgáljuk meg ezeket a problémákat, és akkor a bíróságon is nyerhetünk. Tehát mindenképpen eh, figyelembe kell venni a szubszidiaritást, és eh, hogyha Luxemburgban a bíróság előtt nem akarunk vesztes lenni, akkor eh, be kell tartanunk a hatályos jogszabályokat. Kolléga, esetleg pótkérdés? Köszönöm. Potocsnik kollégája tegnap azt mondta, és egyetértek vele, hogy tiszteletben kell tartanunk a szubszidiaritást, de meg kell tennünk akkor is, ami a tennivaló. Támogatom az ön elkötelezettségét, hogy több támogatást élvezzen a megújuló energia. Itt azért még konkrétumokra is várok. Nem tudom, hogy Baden-Württembergben hogy néz ki a helyzet, de az energia szegénységet most még nem is hallottuk. Mit szándékozik az ellen tenni, hogy egyre drágább az energia, mit szándékozik annak érdekében tenni, hogy mindenki megengedhesse magának az energiát. Öttinger úr? Az a feladatunk, hogy érzékenyen figyeljük az energiaköltségek alakulását, hiszen az energia egy magánháztartás, egy család kulcsfontosságú kérdése természetesen kihat az emberi méltóságra is. Ez a mi feladatunk, és ezt meg is tesszük. A másik feladatunk pedig az ellátás biztonsága. Szeretném elérni, hogy a végfelhasználó megfizethető maradjon. Ne csak az ipar, hanem a magánfelhasználók számára is. A társadalmat nem szabad az energiával kettéosztani. Harmadsorban az energia is egy árukosár lész része. Az Európai Unió szociális államképződmény. És a legjobb út az, hogy itt az emberek származásától, keresetétől függetlenül mindenki megengedhesse magának azt, hogy öltözzön, lakjon, egyen, és energiát kapjon. Szerintem ez az összes európai alkotmány egyik alapvető előírása. Senkinél sem szabad leállítani az áramot, a gázt. Különféle előírásokat hasonlítunk össze a tagállamokból. Nekem az a lényeges, hogy mindenki megengedhesse magának az áramot, az energiát, de ne olyan szabályt hozzunk, hogy megtiltjuk az áram lekapcsolását, hanem inkább pozitívan, hogy legyen köteles szállítani. Werner Lang, Öttinger úr, az előttem felszólaló val ellentétben nagyon elégedett vagyok a felkészültségével. Hiszen szerintem Claude Turmes is nagyon sok mindent tett az elmúlt öt évben, és a belga kolléganőhöz oda ment az előbb, és megmondta, hogy mit kérdezzem magától. Jó lányen, jó Leinen kolléga is tudja, hogy milyen az, amikor az ember Saulusból Paulus lesz. Korábban lobbista volt, meg, most meg parlamenti képviselő. A svéd kolléganő is új nem utalhat, nem ítélheti meg ezt a dolgot. Hogyha valaki tartományi miniszterelnök, és egy olyan tartománynak a miniszterelnöke, amely gazdaságilag erősebb, mint Svédország, akkor tudja, hogy hogyan érvel, hogyan eh, válaszol a kérdésekre. A kérdésem pedig az, hogy eh, hogyan eh, oldja majd meg a konfliktusokat, a kollégáival. Tehát ott van Ferhajgen, P-Balks, tehát van intézményi előírás, hogy hogyan lehetne a bizottságon belül megoldani ezeket a konfliktusokat? Ötinger úr? Az elmúlt hetek során a kollegialitás légkörét tapasztaltam. A bizottság egy testület. Én csapatjátékos vagyok, és nem is szándékom, hogy konfliktust generáljak a kollégáimmal. Tehát legyen ez a környezetvédelem, a külkapcsolatok, ipar, vagy bármi más. Számos megbeszélés alapján kijelenthetem, hogy Brüsszelben kiváló munkatársakat ismertem meg. Olyan szellemet szeretnék meghonosítani, hogy az én saját kabinetem, de a főigazgatóság sem elszigetelve dolgozik, hanem azonosítja a lehetséges konfliktus helyzeteket, felismeri ezeket, és megpróbálja megoldani. A sajtóval is kijövök, de nem az a feladatom, hogy a sajtón keresztül jutassam el a véleményemet. Itt közvetlenül önök felé közvetítem a véleményemet, és ezt a jövőben is így szeretném tudni. Ez a jövőbeni számos területen így lesz. Hiszen a szerződés megadja nekünk ezt a lehetőséget. A globális helyzet természetesen kényszereket is szült nekünk. Langen úr, pótkérdés, nagyon sokat beszélt Baden-Württembergről, megkérdeztem volna azt is, hogy milyen pozitív aspektusokat tud felhasználni a bizottsági munkájában, hiszen egy tartomány miniszterelnöke, és gondolom megtapasztalt, hogy az európai előírások átültetése nem mindig egyszerű. Tehát szerintem gazdagodik a bizottság azzal, hogyha valakinek gyakorlati megvalósítási, átültetési tapasztalatai is vannak. Öttinger úr? szeretnék egy kicsit hozzárulni ahhoz, hogy egyszerűsüljön a megvalósítás. Tehát mit csinál egy önkormányzati testület? Mit csinál egy tartományi parlament egy európai előírással? A lényeg az, hogy hatékonyan ültesse át úgy, hogy ez ne kerüljön túl sok ráfordításba. Másodszorban nekem a következő dolog tűnik fel. az irányelvek rendszere, amelyeket a nemzeti jogba kell átültetni. Elég gyakran azzal a következménnyel jár, hogy elégedetlenséget szül. De amíg fenntartjuk a jogalkotási kompetencia látszat valóságát, addig nem igazán tudunk konkrétabbak lenni az Európai Unióban föderalista struktúra van. Tehát én azt javasolnám, hogy meg kellene gondolni, hogy hogyan lehet ezt a közvetett jogalkotási kompetenciát úgy átalakítani, hogy a formális döntéseket könnyebben meghozhassuk. A következő kérdés Ransdorf kollégái. Köszönöm, elnök úr. Biztos jelölt úr, ön nekem eddig eh, nagyon meggyőző volt, és nagyon óvatos. Az első kérdésem az, az egyik eh, lényeges kérdés ebben a válságban a földgáz és a kőolaj kérdése. És látjuk azt is, hogy a bankok nagyon konzervatívak. Ön azt látja, hogy néha a hosszas bürokratikus procedúrák miatt nincs eredmény. Mit tenne ön az egyszerűsítés érdekében? Jó lenne, hogyha egy európai szinten standardizált folyamatot lehetne létrehozni. Köszönöm, Ötinger úr. Balra ül itt a kolléga, én is sokat kerestem. A bankok politikája nem kielégítő a biztonságok és a bonitás tekintetében. És ez nem csak az energiára, nem csak az olajra vonatkozik. A bankválság ahhoz is vezet, hogy a piacgazdaság is fokozott nehézségekkel küzdik. Az egzisztencia alapítás ide tartozik. Komoly veszélybe kerülhet. Éppen ezért ágazatról ágazatra meg kell vizsgálnunk a területet. Tehát természetesen felmerül az a kérdés, hogy a bankok teljes mértékben cselekvő képesek-e, és óhajtanak-e cselekedni. Itt elsősorban az európai bankokra gondolok, és ezeknek a helyzetét kell megvizsgálni. Nagyon lényeges az, hogy a bankokat a gazdaság érdekében újra élesszük. Még túl korán van ahhoz, hogy itt sommás ítéletet tegyünk, de pillanatnyilag a bankok felhasználási lehetősége korlátozott. Ransdorf úr, pótkérdés. Köszönöm a választ. Lenne egy másik kérdésem is. a déli folyosót hogyan eh, integrálják az európai energiahálózatba. A déli folyosó. A gázra gondol? Ez az a gázvezeték, amelyik Görögországból Olaszországba megy. Ez egy rövid szakasz, és a költségek a Nabukóval hasonlítva, nagyon alacsonyak. A Nabukó az európai energiapolitika bébie, de még bölcsőben van, és szerintem a déli folyosó közelebb van. Tehát ezzel összefügg Spanyolország, Franciaország, ugyanúgy, mint Északon Lengyelország és a Baltikum. Ahol Európán belüli hálózatokat lehet létrehozni az esélyegyenlőség érdekében, ott ezt meg kell tenni. A Nabukkóval kapcsolatban eh, szeretnénk elkerülni az északi áramlatnál elkövetett hibákat. Hiszen azt szeretnénk, hogy eh, aki érdekelt, az részt vehessen benne. hogyha nem érik el közvetlenül a vezetéket, akkor érjék el közvetetten. Itt van Olaszország, Ausztria, Görögország példája ebben a háromszögben, és a Balkán. Így az összes ország elmondhatja, hogy csatlakozhat. A következő kérdés Valéán kolléga. Ötinger úr, itt vagyok vagyok. Ön szerint a Nabucco projektet át kellene alakítani? És ha igen, hogyan? A hálózat csővezeték építése mindig a jó szendéktól függ, amelynek meg kell lennie mind a két, a hálózat mind a két végén. Miközben az LNG, a folyékony fő, gáz terminálok építése sem áll meg Európában. Ön szerint ezeket érdemes, és ha igen, hogyan segíteni finanszírozni? Öttinger. Öttinger úr. A csapolós földgáz nem ellentét a másik projektnek, hanem ennek a kiegészítése. Tehát a tároló kapacitásokat Európában jelentősen ki kell építeni. A Nabucco esetében a nyomvonal már meghatározott. Itt arról van szó, hogy az egyes tagállamnak el kell kötelezniük magukat, és a szállítás biztonsága lesz a döntő kérdés. Két ö, szemjegyő milliárdba fog kerülni ez a projekt, és ez több évtizedre szállítás biztonságát fogja nyújtani az országok számára. Vannak olyan országok, amelyek még nem teljes mértékben jogállami, demokratikus felépítésűek, csak ezen az úton járnak. De olyan országok, mint például Azerbajdzsán, megbízható kapcsolatban érdekeltek az EU-val. Éppen ezért az ilyen országokkal stabil szerződéseink vannak, hogy ezek biztos beszállítóink legyenek majd a jövőben együtt más kollégákkal tenni fogok azért, hogy a szerződéseket létrehozzuk, és az építés megkezdődjön. Kolléga, kiegészítő kérdés? Still believe that Nabucco. Szerintem a Nabukot át kell alakítani, akár még csak az útvonal vezetés tekintetében is, de talán még ön is megfontolja ezt a hivatal ideje alatt. Pótkérdésem, mit gondol az EU, Ukrajna és Oroszország közötti szerelmi háromszögről az energiapolitika keretén belül szigorúan természetesen? Öttinger, bitte sehr. Öttinger úr, tessék. Úgy vélem, hogy noha az utóbbi időben veszélyes és drámai volt ez a helyzet, az EU kihasználta esélyeit. Aktív tárgyalásokat folytatott, valamint kemény megbeszéléseket Kievben és Moszkvában, hogy elkerülje a károkat, és ezáltal helyes szinten hozzájárult a problémák leküzdéséhez. Ami az EU-ban történt, azt a tagállamok együtt nem, egyedül nem érték volna el. Tehát ez egyfajta mestervizsgája volt az EU-nak, Pibalks kollégámnak is. És ami most van, ez a korai előrejelző rendszerek, korai bejelentési kötelezettség, úgy vélem, hogy valamennyi résztvevő ebben a háromszögben, amelyeket említett, messze menően tanult a januári eseményekből, és senki nem akar egy ilyenfajta helyzetet újra kialakítani. Ami pedig a tagállamok függőségét és azok vállalatainak függőségét illeti, meg kell vizsgálnunk például a 60 napos, a 90 napos határidőt, tehát a termelési mennyiségek biztosítását. Át kell gondolnom, hogy az EU-n belül bilaterális szolidáris nyilatkozatok révén kellene ezt biztosítani, hogy egy ország, amely rendelkezik egy bizonyos energiamennyiséggel, segíthessen egy másik országnak, vagy egy társaság, egy vállalat megtesse ugyanezt. Tehát ezt az EU-n belül kell megtenni, szolidáris szerződéses viszonyok révén, hogy vészhelyzetben ezt meg lehessen tenni. Azt hiszem, hogy az elmúlt években keletkezett egy ilyen folyamat, amikor a helyzet drámai volt, de ebből tanultunk, és ez segített nekünk. Elnök, Mecsedos kolléga, remélem, hogy jól mondta ki a nevét. Uh, thank you, Mr. Ottinger. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Ottinger úr, itt vagyok. Eddig igen meggyőző volt, amit elmondott, legtöbb megjegyzésével egyetértek, talán az atomenergia politikáját eltekintve, de hát ez mindig problémás és kérdéses téma. Lépjünk át a jövőbe. Szeretnék bővebben hallani öntől arról, hogy hogyan képzeli el az alternatív energiaforrások fejlesztését az új fejlett technológiák segítségével. Gondolok itt elsősorban a hidrogén eh, üzemű motorokra, amelyek egyre elterjedtebbé válnak az autóiparban, illetve az atomfúziós reaktorok, amelyek szintén valószínűleg egyre fontosabbá válnak. Ezek a folyamatok széndiokszidot nem, vagy üvegházhatást kiváltó gázt eh, nem bocsájtanak a légkörbe. Ezen új technológiákat eh, hogyan kívánja támogatni és segíteni legalább a kutatás és az innováció terén. Vagy talán a hivatal ideje végére e, számolt azzal, hogy ezek komoly szerepet játszhatnak az energiaellátásban, ha a tolmácsok jól hallották a hangjelzés ellenére. Es gibt Forschungsbereiche. Vannak kutatási területek, amelyeken a vállalatok már önmagukban elég nagyok ahhoz, hogy kutassanak. Vannak mások, ahol a tagállam elegendőhez, de vannak olyan kutatási területek, amelyek annyira átfogóak és annyira bonyolultak, hogy csak európai szinten lehet itt sikereket elérni. Az energia terület véleményem szerint egy olyan terület, amelyen valamennyi európai szereplőnek össze kell fognia erejét. Ez azt jelenti, hogy az energiakutatást én súlypontá szeretném tenni. És amellett vagyok, hogy a következő években jóval több forrást bocsássunk a e terület rendelkezésére. Voltak olyan idők, a kőolajválság után például a 70-es években, amikor az európai országok a GDP termelésükhöz képest sokkal több pénzt adtak ki az energiakutatásra többet kell a modern infrastruktúrákra fordítani, többet pedig a, úgy szintén a kutatásra, a jövőbeli energiatermeléssel kapcsolatos kutatásra, valamint az energiahatékonysággal kapcsolatos kutatásokra is. Vannak európai szintű programok, és ki kell építeni az európai szereplők hálózatát is. Az én országokban nagyon sok tapasztalatom van ezzel, például a Fraunhofer, a Max Planck, a Helmholtz társaság területén. Karlsruhe-ban tavaly egy egyedülálló tevékenység született, egy nukleáris energiakutató központot hoztak létre, amely egy világító toronyal vált az energiakutatásban. A mi technikai főiskolánkkal összeolvadt ez, és így vég létrejött egy megfelelő nagyságú kutató intézmény. Így tehát így, így képen kell összefognunk erőnket és az európai munkamegosztást megszervezni a támogatási források rendelkezésre bocsátása révén, és így nem fogunk más országok mögött hátrányba kerülni, ami az energia kutatást illeti. Én ezt tevékenységem súlypontjának tekintem, és kollégáménak is a kutatási, bizot, a kutatási biztos munkájában is. Elnök, tessék, kiegészítő kérdés. Köszönöm, a jövőben erről még lesz időnk bőven beszélni. Visszatérnék egy pillanatra arra, hogy az orosz energia forrásoktól, főként a földgáz tekintetében mennyire függnek egyes tagállamok Oroszországtól. Van, hogy ez eléri a 100%-ot is, például Szlovákia esetében, az én hazám esetében is. Közép-Kelet-Európában aggasztó, hogyha a tavaly januári gázválságot veszük alapul. Ennek két aspektusa van, politikai és gazdasági is. Melyik aspektus fontosabb ön szerint? abban, hogy megoldást találjunk az orosz behatás csökkentésére. Ön szerint tudunk-e majd kompromisszumot kötni a politikai és gazdaság között? Tessék, kérem a válaszát. Az a szándékom, hogy foglalkozzak azzal, ami a közvélemény számára nem annyira ismeretes, hiszen vannak olyan országok, ahol nincs függőség az orosz gázellátástól, de vannak olyanok is, ahol 100%-os az a függőség. Tehát ez az európai belső folyamat, a szolidaritás folyamata, amire itt szükség van, és a belső piacon megfelelő vezetékeket kell kiépíteni, hogy senki sem maradjon egyedül ezzel a problémával, illetve senki ne legyen zsarolható. Ezt a folyamatot támogatni fogom. Abban az tudatban, hogy ez a helyzet történelmileg alakult ki, de az Európai Unión belül a szabad mozgás célja ugyanolyan jelentőséggel kell, hogy rendelkezem a politikában, mint eddig. Az utolsó pont, noha Oroszországtól függünk, e területen mégis stratégiai partner számunkra, de felelősségre kell vonnunk, tehát és szoros kapcsolatokat kell ápolnunk valamennyi moszkvai kormányjal. Ez egy olyan feladat, amely ahhoz járul hozzá, hogy a függőséget soha ne hátránként érzékeljük. Elnök, köszönöm, Encs kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Biztos előtt úr, sajnálatos módon. Vagy lehet, hogy szerencsére mindenre válaszolt már, amit én meg akartam kérdezni öntől. Ezért nem marad más hátra, mint hogy a szolidaritásra hivatkozzak, utaljak még egyszer, mert a 27 tagállam közötti szolidaritás létfontosságú annak biztosítása érdekében, hogy az energiaellátás biztonsága ne legyen az Unióban többé probléma. Ezt figyelembe véve eh, a gázellátás van esetlegesen beálló válság esetén lehet-e megoldás az, hogy különböző régiókban ö, ö, stratégiai tartalékokat képeznek különböző lerakatokban, depókban, tárolókban, gáztárolókban, ahogy azt Amerika csinálja az olajjal. Öttinger. Öttinger úr. A tárolás a függőség csökkentésére egy válasz. A tárolás minden energiahordozó számára egy megoldás. Hogyha például a megújuló energiák ból való termelést nézzük, például a vízerőből létrehozott energiát tudjuk tárolni, például az északi tengeren, Norvégiában, Nagy-Britanniában, vagy például az Alpokban működő vízerőművek esetében tudjuk tárolni az energiát, vagy a szélből nyert energiát, akkor nagyon sokat nyertünk ezáltal. Tehát a tároló kapacitási képesség egy olyan régióban, amely függ az energia ellátástól, az az egyik legfontosabb itt a földgázra is igaz ez, de a megújuló energiákra is, minden tárolható energiára általánosságban. Frage, Herr Kollege. Egészítő kérdés, kolléga úr. Da, domnule președinte, și aici mă... Köszönöm, elnök úr. a pótkérdésemben az épületek energiahatékonyságának növelésére szeretnék ráuta, rámutatni, vagy rákérdezni. Jelenleg ugyanis nincsen uniós szintú, szintű költségvetési támogatás erre a célra. Azt kérdezem öntől, biztos előtt úr, hogy lehetőnek, lehetővé szeretné a majdani költségvetési tárgyalások során lehetővé tenni azt, hogy a strukturális alapok vagy más uniós alapok keretében e a forrásokat átcsoportosítsanak. Oettinger úr. Költségvetési kérdésekben önök a döntőek. Én korlátozott lehetőségekkel rendelkezem. Tehát az a kérdés, hogy mennyi pénzt bocsájtanak a tagállamok erre rendelkezésre a GDP-jükhöz képest. Azt hiszem, hogy itt a készség a nagy ugrásokra nem áll fenn, hogyha megnézzük a költségvetési helyzetet, vagy a monetáris problémákat jelenleg. Ennek ellenére úgy vélem, hogy az energia témája egy olyan terület, ahol több forrásra van szükség a tagállamok részéről, az energiakutatásra, és úgy szintén az európai szintű programokra is. Azt hiszem, hogy az energiával ö, kapcsolatban ezeket a kártyákat ki kell játszanunk, ugyanakkor az átcsoportosítás is fontos. Ö, tehát a prioritásokat újonnan kell kijelölnünk, és a szerződések mentén, illetve a szerződés mentén, valamint a programok mentén, amelyeket be kell tartani az energia területén, több beruházásra van szükség az európai költségvetésből. Azt hiszem, hogy a fennálló programok kihasználása, például a struktúrális programok kihasználása, vagy a regionális programoké, hogyha ezeket megfelelő ösztönzőkkel kapcsoljuk össze energetikai szinten, meg kell tehát tárgyalnunk, hogy a regionális politika szintjén az energia, energetikai célkitűzéseket más célkitűzésekkel, például munkahely, foglalkoztatás vagy növekedés hogyan tudjuk összekapcsolni, hogy a fennálló forrásokat a mi céljainkra tudjuk átcsoportosítani. Zander Gász képviselő következik. Az Pirmininke, Gerbiamas e, paskirtasis komisarė, e, aš... Köszönöm. Biztos előtt úr. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik úgy vélik, hogy megfelelően felkészült a meghallgatásra, intelligens, korrekt válaszokat adott ez idáig. Fontos az is, hogy e, nyílt őszinte válaszokat kaptunk öntől. És válaszolt a hálózatok összekötetésének problémájára, problémájára az ellátás biztonság kérdésére, úgyhogy ezeket a kérdéseimet már nem teszem fel. kérdésemmel kezdeném tehát. Biztos előtt úr, a litván lengyel gázvezeték összeköttetés jelentős beruházást, befektetést igényel, azonban gazdaságilag ez nem túlságosan megtérülő, ugyanakkor mégis roppant fontos, erre valamilyen támogatást eh, elképzelhetőnek tart-e? Tinger úr. A prioritásunk, mint mindig, a gazdaság a fő felelős a beruházásoknak, de nyilvánvaló, hogy ez a válasz nem érvényes kivétel nélkül. És nagyon jelentős például a balti országok gazdasági térsége, és itt a fogyasztók száma, vagy a mennyiség esetleg nem lesz piacgazda, nem teszi piacgazdaságilag jövedelmezővé a befektetéseket, és éppen ezért az Európai Beruházási Bank lehet alkalmas erre a szerepre, tehát jó lenne, ha találnának egy beruházót, aki részünkről hitelt kap, vagy kamatkedvezményt, vagy ösztönzést arra, hogy beruházzon de még a közvetlen támogatás koncepcióját sem zárom ki. Az kell, hogy legyen a cél, hogy a Baltikum kapcsoljon az európai gázhálózatba, és az elszigetelt helyzet ezáltal a következő évtizedben megszűnjék. Kiegészítő kérdés, kolléga? Köszönöm, nincs kérdésem nem maradt már kérdésem, köszönöm a választ. Szóval nem Herzog kolléga következik. Örülök, hogy itt van sorainkban. <laughs> thanks, uh, thanks, uh, Mr. Chairman. I am happy to back to Industry Committee and I can assure... Köszönöm. Nem fogok kérdés nélkül maradni az energia tekintetében, ebben biztos lehet. Biztos jelölt úr, ön az energia kutatásért is felelős lesz a jövőben, és a stratégiai energia technológia tervet is szeretné létrehozni, vezető helyre szeretné juttatni Európát ebben a tekintetben. Természetesen az energiakutatásnak szüksége van arra is, hogy innováció legyen, és ez pedig munkahelyeket teremtett a Lisszaboni stratégia értelmében. A bizottság 2009. októberében egy közleményt is publikált, amelyben pénzügyi követ, követ, kötelezettségvállalások is vannak, és pedig 50 eh, millió, milliárd eurót szállnak erre a célra. Egyszerű a kérdésem. Hmm, hogy kell ezt eh, majd eh, lehetővé tenni? Hogyan tudja? Mit fog tenni, hogy ez lehetővé váljon, az 50 milliárd? Az elkövetkezendő napokban a kutatásért felelős kollégákkal is tárgyalni fogok, és így a költségvetési forrásokról is tárgyalni fogok. Ez a döntés még részletekben nincs kidolgozva. Másodszorban feladatomat abban fogom látni az elkövetkezendő években, hogy a költségvetési döntéseknél többséget szerezzek az energiára szánt többletforrásokhoz. A saját kutatási programjainkat pedig szeretném kombinálni a tagállami és regionális kutatási programokkal, amelyek a tagállamokban, a régiókban nagy számban megtalálhatók. Negyed sorban pedig azt hiszem, hogy az energia gazdaság és az energia technika vállán nyugszanak a követelmények. Tehát megpróbálok ösztönzőket létrehozni különféle programokkal. Tehát kutatási projekteket mondjuk elő, tehát kidolgozhatunk kutatási projekteket, ami esetleg érdekli a gazdaságot, megpróbáljuk ezt kófinanszírozni az EU költségvetésből, és így megpróbálunk forrásokat felszabadítani. Tehát megpróbálunk a közférában és a magánszférában dolgozóknak is ösztönzőket létrehozni, tehát a kutatókra gondolok. A jelenlegi eszközöket hatékonyabban kell majd alkalmaznunk. Pótkérdés? Köszönöm. Ötinger úr? emlékezzen arra, hogy ez a szakbizottság támogatni fogja a stratégiai energiatechnológiai terv kidolgozásánál. Szólt a tavaszi csúcsról, és 2010 és 2004 között energiahatékonysági tervet dolgoznak ki. Mi lenne ennek a dokumentumnak a hozzáadott érték? Wir werden, wenn Sie uns in unser Amennyiben eh, tárgyalunk majd, akkor mindenképpen megbeszéljük a márciusi csúcsra vonatkozó bizottsági dokumentumokat. Természetesen én is eh, készítek arról egy anyagot, hogy a csúcson milyen szerepet kap az energia és a klíma. Ott természetesen a gazdasági válság és egyéb témák is terítékre kerülnek. Már most, hogyha az új bizottság február 1-én eh, felveszi munkáját, nem marad csak ideje. De a szakbizottságnak eh, informálisan is felajánlom, hogy egy egész estét eltöltsünk annak megtárgyalásával, hogy önöknek milyen elvárásai vannak velünk szemben, hogy mi milyen álláspontot képviseljünk a csúcson. A spanyol soros elnökségnek saját ambíciói is vannak. Tehát megnézem, hogy hogyan köthetjük ezeket össze. Februárban természetesen találkozunk kellene, és így márciusra megfelelő stratégiát tudunk kidolgozni. A következő kérdés Markus Pipe. Ötinger úr? Víziókat hallottunk öntől ma, realitást is hallottunk, de azt hiszem, hogy a zöldek nem fognak eh, kártyázni önnel, hiszen eh, a SCAT kártyajátékban, amelyről szól, csak piros és fekete lapok vannak. Zöldek nincsenek leírta konkrét célkitűzésekkel is, hogy hogyan képzeli el az átmenetet 2020-ig. És ehhez azt a, tartozik, hogy legyen ökó, adó, kapcsoljuk, a, a, a kapcsolt energiát meg kell oldani, az energiahatékonyságot, a polgárok már, ha tankolnak, 70%-ot adóba fizetnek be. Ki fizeti meg az átmenetet? munkahelyekbe fog kerülni? Szociális probléma csoportok is sérülnek majd? Hogyan képzeli el a 20% elérését? Ötinger úr? Hát ez egy egész estét kitöltő kérdés. De az biztos, hogy a stratégiának sikeresnek kell lennie. A célt ambiciózusan kell megfogalmazni. csak akkor írhatunk az iparnak elő valamit, hogyha az ipar hajlandó teljesíteni, úgy, hogy megmaradnak a munkahelyek, és nem úgy, hogy mindenki vesztese lesz. Hogyha olyan magas a cél, hogy senki nem tudja elérni, akkor a klímavédelem valószínűleg nem lenne helyén való. Tehát ez egy nagyon érzékeny, borotva élen történő táncolás. Senki nem tudja. Mondjuk, ha nem 2020-ig, akkor 2030-ig mi lesz? A világ gazdaságtól is függ ez, de a lényeg az az, hogy olyan célokat szabjunk meg, amelyek elfogadhatóak, és nem csak nekünk, hanem a világ másik részén is. Éppen ezért víziókra is szükségünk van. Tehát nem csak lépésről lépésre kell haladnunk, hanem víziókat is ki kell dolgoznunk, hogy a távolabbi jövőbe is ki tudjunk tekinteni. És közösen kell a borotva élen táncolnunk. Ambiciózus vízióink vannak, és ezeket támogatjuk is. Hiszen a korrektúra lehetősége mindig fennáll. Hogyha rossz irányba indulunk el. A korrektúra miatt pedig nem érhet minket kritika, hiszen akkor korrigálunk valamit, hogyha felfedeztük, hogy rossz irányba mentünk. És ezért van szükség hosszabb távú tervekre is. Pótkérdés, kolléga úr? Az elkövetkezendő öt évben inger úr, a személyes céljai mik? öt év múlva mind mérhetjük le a sikerét. Európa ipari versenyképességét szeretném visszanyerni. Nem megtartani, mert már nincs meg. Az energia, gazdaság esélyeit pedig a fenntartható fejlődésen belül szeretném újjá alakítani új energia és környezetbarát technológiákat szeretnék kifejleszteni. Szerintem a tiszta energia is ide tartozik, de olyan technológiák, mint az intelligens hálózat, intelligens energiahálózat, ezek mind döntő tényezők. Amennyiben ellentmondást találunk, akkor remélem, hogy számos ellentmondást meg tudunk majd oldani vannak ideológiai jellegű és vannak műszaki jellegű problémák. Mind a kettőt meg kell oldani. Ökológiai, jövőorientált módon szeretném átalakítani az energiagazdaságot az elkövetkezendő öt évben. A Lisszaboni szerződés pedig nekünk ehhez kompetenciára többet, mint amennyi korábban volt. Köszönöm. Most Paska kolléga. Köszönöm vážený pán komisár. Köszönöm a szót, biztos jelölt úr. Arról beszélt, hogy szükséges az energia diverzifikáció. Az energia mixről, az energia keverékről beszélt. Ennek segítségével szeretné a válságokat megelőzni. Nagy potenciálunk van az energia terén, és pedig ami a víz erejét illeti. Beszélt a Duna stratégiáról is. Erre vonatkozna a kérdésem vannak elképzelései, hogy hogyan lehetne a víz erejét jobban hasznosítani? A Duna stratégia szívügyem. Von meinem Heimatland her gesehen. Hiszen hazámban ott a Rajna, amely Európa észak-déli tengelye, és ott van a Duna, amely Európa kelet-nyugati tengelye. A Dunamenti államok szomszédsága nagyon fontos számomra történelmi, kulturális, de gazdasági okokból is. Hogyha a Rajnán megy, Rajnán hajózok, vagy a Rajna mellett autózom, akkor látom, hogy gazdaságilag kihasznált a folyó. Rengeteg kikötő van, a víziszállítás a Rajnán nagyon intenzív. A Dunán ezt nem látjuk. Olyan városokban, mint Belgrádon vagy Budapesten vagyunk, akkor csodálkozunk, hogy milyen kevés hajó van a Dunán. Egy-két uszály, igen, de nem tömegek. És ugyanez van az a vízerőre is. Úgy gondolom, hogy a Dunának szüksége van egy új stratégiára, hiszen a Dunára nagyon sok szállítást át, lehezne, át lehetne helyezni, tehermentesítenénk a közutakat, és a Duna és a Rajna már csatornával összeköttetésben állnak. Köszönöm. Egy másik téma arról is szólt, hogy az energiaválságot sikerült megoldani. Tavaly kemény tárgyalások voltak Ukrajnával, Oroszországgal. A szlovák köztársaság nagyon nehéz helyzetben volt. Nem szabadott volna gáz nélkül maradnia, hiszen óriási gáztározók vannak az országban. Azonban a tulajdonosok nem voltak hajlandóak ezt a gázt az államnak átengedni. A magántulajdonosok. Mit tehetünk a jövőben ezen a téren? Mit lehet annak érdekében tenni, hogy a magántársaságok ne hiénaként viselkedjenek a polgárokkal szemben? Az energia piacgazdasági kincs, de olyan kincs is, amely a közt használja. A monopóliumok ezen a téren nem jók. Nem lehet a monopóliummal visszaélni. Az energia területen tevékenykedő vállalatoknak felelőssége van. Tehát, hogyha például egy ország igazoltan függ egy másiktól, és ez a függőség sebezhetővé teszi. Tehát például nem kap megfelelő mennyiségű gázt, energiát, akkor el tudom képzelni, hogy bármilyen tulajdonjoga is van az energiatározók tulajdonosnak, a közjó érdekében egy bizonyos ideig köteles legyen piaci áron piacra bocsátani az energiahordozót. Tehát szállítási kötelezettséget kell beépíteni a megállapodásokba. A tulajdon és a közjó sokkal érzékenyebb problematika az energia tekintetében, mint más területeken. Az energia ebben a tekintetben minnyájunkat kell, hogy szolgáljunk. Köszönöm a választ, Balcó kolléga kap szót. Tisztelt Öttinger úr! Úgy vélem, hogy valamennyien együttértünk abban, hogy a 21. században az energia létszükséglet hasonlóan a vízhez és az élelemhez. Mégis, amikor az energiaellátás biztonságáról beszélünk, technikai kérdésnek tekintjük, és keveset foglalkozunk azzal, hogy a lakosság képes-e ezt megfizetni. A piaci liberalizáció ellentmondásosan zajlott le. Több országban, így Magyarországon is a villamos energia árak emelkedéséhez vezetett, miközben a nagyszolgáltatók ezt a profitra tettek szert. A kérdés az, hogy egy közérdekű szolgáltatás tekintetében, ha ön valóban valja a szociális igazságosság érvényesítését, konkrétan milyen intézkedéseket akar tenni az energia szegénység mérséklésére? Um- Köszönöm, Oettinger úr. Kérem a választ. Hogy mindenkinek legyen meleg vize, meleg lakása, fűtése. És hogy mindenkinek meglegyen az az energia mennyisége, amely megfelel az emberi méltóságról alkotott képünknek, vitán áll. Energia nélkül nem élhetünk. remélem, hogy intézkedéseink segítenek majd, hogy belső piacot hozzunk létre, növeljük a versenyt, kiépítsük az energiaszállító hálózatokat. Szerintem ez kihat majd arra, hogy megfizethető legyen az energia. El kell érnünk azt, hogy az európai politikánk ne veszélyeztesse az energia megfizethetőségét. Úgy gondolom, hogy a témát mindenképpen közvitára is bocsátani kell. Ki kellene alakítanunk egy kódexet, hogy az energiavállalatok ne kapcsolhassák le az áramot, hogyha valaki mondjuk három hétig nem fizetett. Harmadsorban a német jogból ismerem egy másik területről, például a vasúti összeköttetés példájából, hogy mi a helyzet. És a banknál is nagyon hasonló a helyzet, hiszen Németországban a pénztáraknak kötelességük mindenki számára megnyitni egy számlát. Kötelezettek a törvény, kötelezi őket, hogy olyan ügyfeleknek is számlát nyithassanak, akiket ők esetleg nem tartanak jónak. A, szerintem az árképzés mindenképpen eh, megfelelő jogbiztonságban kell, hogy történjen a piaci törvények alapján. kérdést szeretne feltenni? A kezemben tartom a Finanzplatz című német folyóirat legújabb számát, amit tegnap kaptunk meg. Ennek a címlapján egy bankár következtetése áll, a szociális piacgazdaság, mint vezérlő eszme nem bukott meg Meggyőződésem, hogy egy biztos azokat a javaslatokat tudja jól képviselni, ami társadalom felfogásával szinkronban van. Egyetérte ön ezzel az állítással a szociális piacgazdaságra vonatkozóan? Oettinger úr, öné a válaszadás lehetősége bankárok csődöt mondtak, igen. Bizonyos bankárok, és bizonyos pénzügyi termékek nem váltak be. Szerintem a bank szektorban messze menő változásokra van szükség. A bankárokat jobban meg kell szabályozni, és a termékeiket, termékeiket is jobban figyelemmel kell kísérni. Természetesen garantálniuk kell a bankoknak, hogy milyen módon fizetik például menedzsereiket is. Tehát ez legyen sokkal erősebben leszabályozva, mint például két évvel korábban. Én ezt az ítéletet nem feltétlenül minden ágazatra tartom érvényesnek. Nagyon sok kis és középvállalatot ismerek. A kis és középvállalatok szociális munkakultúrában élnek az alkalmazottaikkal, az üzleti partnereikkel. Hogyha egy ágazat, egy képviselője nyilatkozik, akkor ez nem jelenti azt, hogy csődöt mondott a piacgazdaság. Az energia területén meg vagyok győződve róla, hogy a szociális piacgazdaság az egyedüli megoldás. Szociális legyen, piacorientált legyen, és ökológiai legyen. Tehát ez a három szempont egyenrangú. Ötinger úr, köszönöm, rengeteg kérdést válaszolt meg, és ahogy a szabályok lehetővé teszik. Végezetül még megadom ennek a lehetőséget, hogy egy-két záró megjegyzést tegyen. És erre pedig öt perce van. Öttinger úr, öné a szó. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen ezt a kellemes munkalégkört. Sokkal kellemesebb volt, mint ahogy ezt előrejelezték nekem. Nagyon sportszerűek voltak. A kérdéseikből pedig észrevettem, hallottam egy-két kommentárt is, hogy mennyire kompetens a szakbizottságuk. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy nagyon jó munkakapcsolatunk lesz. Mindig keresni fogom a kapcsolatot, itt Brüsszelben, Strasbourgban, és nagyon szívesen eljövök önökhöz esténként is, hogy megbeszéljük a céljainkat, megbeszéljük agájainkat. Kész vagyok bárkivel nyíltan bármilyen témát megtárgyalni. Bármelyik parlamenti párttal. Minnyáján ugyanolyan fontosak számomra. A céljaink világosak, a céljainkat szeretnénk megvalósítani. A 194-es cikkben kötelezettséget látok. És nagy esélyt hogy ezt az esélyt megvalósítsuk az elkövetkezendő öt évben lesz a missziónk. Ez az önök feladata, a tanács feladata, és az én feladatom partnerként. És így örömemre szolgál, hogy együttműködhetünk. Remélem meg előlegezik nekem a bizalmat. Ma nagyon kollegiális korrekt kérdéseket, megjegyzéseket kaptam, és jól éreztem magam. További jó napot! Miniszterelnök úr, a taps azt mutatja, hogy a kollégák is jól érezték magukat. Köszönöm, eh, hogy eljött, köszönöm eh, az érdekes beszélgetést. Most berekeztem az ülést, 14 eh, órára meghívom a koordinátorokat, és utána ma még egyszer találkozik a bizottságunk, hogy még egy jelöltel beszéljünk. Köszönöm.